Buonasera. Inizio i lavori. Jó napot kívánok, kezdjük meg a szakbizottság munkáját. Nos, a szakbizottság munkája ezen az ülésen fontos pontokat tartalmaz, az e-turgáz jelentés elfogadása hulladékkezelésről az Európai Unióban az egyik, aztán ott van a vasúti kérdés, a Lyon és Torino közötti vasútvonalra vonatkozóan, és itt van a júliusi tényfeltáró misszió, valamint a találkozó a lengyel ombudsmannal, Iréne Lipkovics professzorasszonynal. Aztán különböző petícióink is vannak, például a nemek közötti megkülönböztetésre és a homofóbiára vonatkozóan környezetvédelmi kérdések Románia, Spanyolország, Dánia, Ausztria, Franciaország és Nagy-Britannia vonatkozásában. Ezen kívül számos egyéb pont is szerepel a napirendünkön, amelyek bizonyosan fontosak. Kérem a kollégákat, hogy fogadják el a napirendet hogyha nincsenek kifogások, akkor a napirendet, a mai napirendet elfogadottnak tekintjük. Emlékeztetnék arra, hogy három fél napot leszünk most együtt, csütörtökön hatodikán pedig szemináriumot tartunk az Európai Bizottsággal együttműködésben az alapvető jogok kártyájának elfogadásával kapcsolatosan Remélem, hogy a kollégák jelentős számban jelen lesznek ezen, különösen a délelőtti szemináriumon. Emlékeztetnék rá, hogy a lengyel ombudsman Lipovics asszony holnap délelőtt látogat el a szakbizottsághoz, amikor is többek között a lengyel petícióval is foglalkozunk hiszen így Lengyelországgal célzottabban tudunk foglalkozni. Ami az 57-2009-es petíciót illeti, ez jelenleg a napirendünk 10-es pontjában szerepel. Ezt a petíció benyújtó kérésére, valamint Hankis kolléga rész, kérésére elhalasztottuk. Számos petíciót benyújtó jel lesz a teremben, a napirend sorrendjében a 6-os, 7-es, 8-as, 15-ös, 16-os, 17-es, 20-as, 21-es, 22-es, 23-as, 24, 25, 26, 27, 28, 29-es és 32-es petíciót benyújtók lesznek jelen. Abbiamo da el kell fogadnunk a szeptember 8-ai ülésünk jegyzőkönyvét. Hogyha a jegyzőkönyvvel kapcsolatban nincsenek kifogások, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. Ami a hármas napi rendi pontot illeti, szokás szerint szeretném közölni, hogy a mellékleteket kiosztottuk. Kérem a kollégákat, hogy észrevételeiket ezzel a melléklettel kapcsolatban nyújtsák be, különösen utalnék itt arra válaszra, amelyet Tagebauer eh, asszonynak küldtek az Európai Bíróság ítéletét követően a petíciót benyújtó ügyében. Ha nincsen felszólalás, akkor áttérnék a napirend ötös pontjára. Az ötös pontban szerepel a hulladékkezelésről szóló irányelv alkalmazásával kapcsolatos jelentés elfogadása, ez az Iturgáis jelentés. Megadom neki a szót, mielőtt megnyitnánk a szavazást. Gracias, señora presidenta. Gracias a todos. Simplemente para... Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Jó napot kívánok! hölgyeim és uraim. Ha megengedik, akkor elmondanám, hogy mennyire nagyra becsülöm a titkárság és a politikai frakciók által végzett munkát, amelyel segítették a jelentésem elkészítését, és mielőtt szavaznánk erről, szeretnék elmondani egy valamit, elnök asszony. Összintén megmondom, meglepően tapasztaltam a jelentés előadójaként a következőket. Múlt héten, múlt hét második felében, hogy pontosabban szóljak, az EPP, azaz a parlamenti, parlament néppárti frakciója tudomást szerzett arról, hogy kollégák jó néhány olyan módosító indítványt nyújtottak be, amelyeket korábban nem tettek meg, mi korábban pedig elmondtam, hogy bárkivel szívesen találkozom, az árnyék előadók egyébként háromszor is egyeztetünk ez ügyben, rendszeresen tájékoztattam a kollégákat a fejleményekről, és elnök asszony ezután roppant meglepően tapasztaltam, hogy ez a kolléga a szokásjoggal szakítva, nem csak a szakbizottságunk, hanem az egész parlament szokásjogát szokásjogával szakítva. Az én hátam mögött, az előadó hátam mögött másokkal egyeztetett és saját módosító indítványokat fogalmazott meg. Szerintem ez nem bevett szokás a házfalai között, roppant meglepődtem. Ezen Merkis asszonyról beszélünk, a szocialista frakció egyik jeles tagjáról. És szeretem volna én is, és a frakcióm is, hogyha együttműködhetünk vele annak érdekében, hogy a módosító indítványokról egyeztessünk ezek kérdésében esetleg megállapodjunk. Elnök asszony, hadd hangsúlyozom még egyszer, hogy én mindenkinek a rendelkezésére álltam, de szerintem az ilyen fajta eljárás nem megengedhető a szakbizottságunk munkájában. Teljesen szokatlan, ha valaki egy, modul egy jelentést nyújt be, akkor a jelentéstevő, az előadó háta mögött egy külön kis csoport áll össze, és ott állítanak össze egy másik módosító csomagot, miközben én bárkinek a szíve rendelkezésére álltam. Az AUKEN jelentés kapcsán például a szocialistákkal, a zöldekkel, a GUE-val, bárkivel, tényleg bárkivel, bármilyen témában szívesen leültem tárgyalni, még az függetlenekkel, Szalavrakosz úrral is mindig sikerült ebben a szakbizottságban harmonikus együttműködésre jutnunk. Nem volt ebből soha semmi gond, a titkárság, a politikai frakciók komoly munkát végeztek annak érdekében, hogy összeálljon eh, ez a jelentés összeálljon egy szavazólista, és most ilyen gerilla taktikával ezt megpróbálják megváltoztatni, ez szerintem tartatatlan. Guys, Köszönöm, Vitor Guys kolléga, köszönöm a munkáját a titkárságnak, és köszönetet mondok, most pedig megnyitom a szavazást. Nem, Auken asszony kért szót. Jeg taler Øh, øh, Először is két pontot szeretnék felvetni azzal kapcsolatban, amit Iturgály úr mondott. Először is köszönetet szeretnék neki mondani a példás együttműködésért különösen azon pontokat illetően, amelyekkel kapcsolatban én dolgoztam a jelentésen. Ez eh, példaszerű volt, de voltak olyan szakbizottsági tagok, akiknek az az érzésük, hogy mi már előzetesen a jelentéstevő vagy árnyékjelentéstevők háta mögött megegyeztünk. Azt hiszem, hogy egész egyszerűen ki kellene jelentenünk, hogy úgy fogunk eljárni, ahogyan megállapodtunk, de már korábban is voltak szabálytalan eljárások. Tehát ez egy hosszabb történet. Nem egészen úgy van, ahogyan ön mondja, hogy mindig ilyen jó és baráti volt az együttműködés. Mindenesetre jó, hogy most elértük azt, amit elértünk. Béke uralkodik, kék az ég, süt a nap. Azt hiszem, hogy mostantól kezdve úgy kell eljárnunk, ahogyan te ezt leírtad, és még egyszer köszönetet mondok a remek együttműködésért. Elnök, köszönöm, Auken kolléga. Nem szeretném korlátozni a vitát, de kérem kollégák értsék meg, hogy szavaznunk kell. Bosztináru kolléga kért szót, kérem egy percben. Fără dorința de a intra în polemici și sublin contribuția și deschiderea colegului. Nos, megnyíltak ezek a viták, és ezzel kapcsolatban szeretném az iturgáis alelnök úr által mondatokat aláhúzni. Merkez azt, hogy nincs most itt a teremben, nem tudja elmondani, hogy mi az álláspontja, éppen ezért nem tűnik számomra korrektnek most vitát kezdeni erről a kérdésről. Meg vagyok győződve arról, hogy a bizalom és együttműködés szelleme kell, hogy uralkodjon, ez kell, hogy minket minden tevékenységünkben vezessen a petíciós szakbizottságban. Köszönöm. Sin entrar al debate tampoco, ah, sin querer entrar en el debate. Nos, nem szeretnék most erről vitát nyitni, én sem elnök asszony, azonban Viktor Bosztináló barátom, kollégám felvetésre mindenképpen reagálnom kell. Szerintem ennél egy komolyabb ügyről van szó, mert van egy kollega, aki módosító indítványokat kíván benyújtani, más frakciókkal eh, kíván találkozni a háta mögött, anélkül, hogy eh, velem egyeztetett volna, sőt úgy tűnik, hogy a szavazásra sem jelent meg. Roppan meglepő ez. Miért nem hívott fel? Miért nem írt egy e-mailt? Miért nem egyeztetett velem? Miért nem jött el ma? Még egyszer mondom, az elejétől fogva teljesen nyitott voltam bárkivel, bármilyen kérdésről hajlandó voltam egyeztetni. Elnézést, elnök azt hogy ezzel időt loptunk. Majd más fórumon megvitatjuk ezt. Bosszinár úr felvetésével egyetértek, máskor erről majd vitázni fogunk. Most pedig megnyitom a szavazást. Nézzük a 38-as módosítót az egyes bekezdéshez, Merkis kolléganő részéről mellette ellene tartózkodás elfogadva. 39-es módosító egyel bekezdéshez Alfano kolléga részéről részekben szavazunk első rész mellette ellene. Tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene. Tartózkodás Kérem, hogy ismételjük meg a szavazást, ki van mellette. Az a második részéről szavazunk a 39-es módosítónak. Ki van mellette? Ellene tartózkodás elutasítva. 40-es módosító kettes az Valean kolléga részéről mellette ellene tartózkodás elfogadva. 41-es módosító hármas bekezdés Merkis kolléga külön részekben szavazunk első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 42-es Mazzoni 4-es bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk? Igen, elfogadtuk. 44-es módosító Iturgaiz 5-ös bekezdéshez mellette ellene tartózkodás elfogadva. 43-as Merkis kolléga részéről részekben szavazunk első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 45-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 46-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 47-es Márkiz kolléga részéről mellette ellene tartózkodás elutasítva. Iturgájsz 48-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. 49-es Merkiz mellette ellene tartózkodás elfogadva. Vállelmódosító 51-es számú 10 elbekezdéshez mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az 50-es módosító okafogyottá vált, 52-es bullan, 11-es bekezdéshez mellette ellene tartózkodás elfogadva. 50 Hármas, Merkis mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 54-es módosító Merkis, 13-as bekezdés mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 55-ös módosító Paxas a 14-es bekezdéshez mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 56-os Vellean módosító a 14-es bekezdéshez mellette, ellene tartózkodók elfogadva 57-es módosító Merkis, szintén a 14-es bekezdés mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 58 os módosító Bulan mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 59-es vállán módosító 18-as bekezdéshez mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 60-as módosító Merkis 20-as bekezdéshez mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 61-es Válean 25-ös bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 62-es iturgáz módosító 27-es bekezdéshez mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 64-es módosító Vállean mellette ellene tartózkodók elfogadva. Paxos módosító 65-ös számú mellette ellene tartózkodók elutasítva. A. Kompromisszumos a 29-es bekezdéshez. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók elfogadva. Áttérünk most a 68-as módosítóra. 68-as módosító Merkis mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 69 as módosító Bulan mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Kettes módosító De Bruyne az A e preambulum bekezdéshez mellette ellene tartózkodók elfogadva. Hármas E módosító Merkiz mellette ellene tartózkodók elutasítva. Négyes Merkiz módosító E preambulum mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ötös módosító Merkiz F preambulum mellette ellene tartózkodók elutasítva. Hatos módosító Válean F preambulum mellette ellene tartózkodók elut- elfogadva. Hetes módosító Alfano G preambulum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Nyolcas mellette ellene tartózkodók elutasítva. 9-es módosító Debrun J preambulum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Tízes módosító okken K preambulum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. B kompromisszumos E preambulumhoz mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 14-es okken módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 15-ös Merkész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 16-os Vallean mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 17-es, 18-as azonosak, ez preambulum az mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 19-es Merkis mellette ellene tartózkodók elutasítva. 20-as Bulan V preambulumhoz mellette ellene tartózkodók elfogadva. 21-es Mazzoni X preambulumhoz mellette ellene tartózkodók elfogadva. 22-es módosító Bulan F preambulumhoz mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23-as Mazzoni AG preambulumhoz mellette ellene tartózkodók elfogadva. 24-es nem tévedtem. 24-es Mazzoni AH preambulumhoz mellette ellene tartózkodók Elfogadva. 25-ös Ókán módosító ugyanez a preambulumhoz mellette ellene tartózkodók elutasítva. 26-os Mazzoni E. I. preambulumhoz mellette ellene tartóz. 27-es Mazzoni A. O. preambulumhoz mellette ellene tartózkodók elfogadva. 28-as Debrun módosító AP preambulumhoz mellette ellene tartózkodók elfogadva. 29-es Merkiz AT preambulum mellette ellene tartózkodók elutasítva. 30-as módosítóhoz van egy szóbeli módosító, be akarja mutatni a kolléga? Nem. Vannak-e kifogások? Nincsenek. Tehát szavazásra bocsájtom. A 30-as módosítót az ekként módosított formájában ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 31-es bulan módosító AU preambulumhoz mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 33-as Iturgais, Debrun, Mazzoni és a 32-es Debrun módosítók azonosítók, mind a kettőt szavazásra bocsátom mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 34-es Bulan, 35-ös Iturgais, szintén azonosak, ki van mellettük, ellenük, tartózkodók elfogadva. A 36-os módosító Válean AV preambulumhoz mellette ellene tartózkodók elfogadva. 37-es iturgáz módosító AX preambulumhoz mellette ellene tartózkodók elfogadva. Egyes módosító Alfano mellette ellene tartózkodók elfogadva. Most pedig szavazzunk a jelentésről annak egészében, ki van mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Köszönöm és gratulálok Iturgeis kollégának. that microphone is better for you. Kollégi, introdurrei. Tisztelt kollégek, térjünk át a hatos napirendi pontra. A 924-2011-es számú petícióról van szó. Peszkó úr nyújtotta ezt be. Tisztelt kollégák, egy kis csendet kérnék. Tehát ezt a petíciót a Vakok Európai Szövetsége és a Vakok Királyi Országos Intézete nevében nyújtotta be a petíciót benyújtó. Megadnám a szót tehát Berkeley Friend úrnak 5 percben. Prego. Thank you, Madam Chairman. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt képviselők, Christopher Friendnek hívnak. Az Egyesült Királyság gyengén látó állampolgára vagyok, és mint a Vakok Szövetségének a megbízottja, akinek a felelőssége az, hogy az úgynevezett könyv éjség elleni kampányt vezessem, hiszen ez idáig a vakok és gyengénlátók nap mint nap eh, meg voltak fosztva az olvasás élményétől. Eh, kulturális eh, sötétségben kell élnünk azért, mert a tulajdonjogokat birtokló kiadók egyszerűen számunkra elérhető formában nem adják ki ezeket a kulturális műveket. A kiadók által birtokolt művek 95, igen, 95 százalékát nem teszik számunkra elérhető formában közzé. Ezért kérek mindenkit, hogy egy pillanatra képzeljék el, hogy mondjuk a héten később önöknek el kell menniük a legközelebbi közkönyvtárba, és a könyvtárban azt látják, hogy a könyvek hogy a könyvek 95%-át egész egyszerűen lelakatolják, és így nem kölcsönözhetik, nem olvashatják ezeket a műveket. Hogyan éreznének önök mérgesek, frusztráltak lennének, úgy éreznék, hogy hátrányos megkülönböztetésben részesülnek? Mi így érezzük magunkat, hiszen nem vágyunk másra, mint arra, amit önök nap mint nap élveznek, hogy a főutcán végig sétálnak, bemennek egy könyvesboltba, egy könyvtárba, és kikölcsönöznek vagy megvásárolnak egy bestsellert, egy olyan könyvet, amelyet mindenki más olvashat, amelyről mindenki más beszél. States of the World Intellectual Property Organization. A WIPO, a Szellemi Tulajdonjogok Nemzetközi Szervezete most folytat tárgyalásokat, egy a nemzetközi um, szerződésről, amely egyezményről, amely a megoldás részét jelenthet, hogy véget vessünk a vakok és gyengén látók könyv éjségének. 27 évvel ezelőtt tettek javaslatot erre először az UNESCO és a WIPO egy közös elemzésében, tanulmányában. 2011 májusában az Európai Parlament a 70-es éveken keresztül a parlament azon jelentésben, amely a kulturális és kreatív iparágakban rejlő lehetőségről szólt, tehát ennek a 70-es cikkében hivatalosan is felkérte az VIPO-ban az EU eh, nevében tárgyaló küldöttséget, hogy a fogyatékkal élők érdekében ez minél hamarabb megszülessen ez az egyezmény. Azonban úgy tűnik, azért vagyok ma itt, mert úgy tűnik, hogy a tárgyaló küldöttség nem hallotta meg az Európai Parlament szavát. Augusztus 23-án bárnyi biztos úr azt reagált egy megkeresésre, az eredeti franciát angolra fordítva, azt mondta Bárnyé úr, hogy az EU és a tagállamok továbbra is egy ajánlás mellett teszik le a voksukat. A puha jog eszközéről mindig azt mondják, hogy gyorsabb és hatékonyabb lenne, mint egy szerződés, mint egy egyezmény. Azonban ugyanezen az ülésen a tárgyaló küldöttség nem volt hajlandó beszélni egy szerződésről, Ugyanakkor az audiovizuális teljesítményről szóló egyezmény tárgyalása mellett törtek láncsát. E, nem ajánlások, hanem szerződések védik a szellemi tulajdonjogok tulajdonosait. Az Európai Uniónak éppen ezért a fogyatékkal élők jogait biztosítania kell ugyanolyan szinten, mint a nem fogyatékkal élők számára. Így nőhet fel az Európai Unió, az Európai Alapjogi Kartában lefektetett kötelezettségeihez, illetve a fogyatékkal élők jogairól szóló ENSZ egyezményben lefektetett kötelezettségvállalások értelmében. Elnök asszony, a WIPO-ban több mint 100 tagállam támogatja azt, hogy a print disabled, tehát a nyomtatás belül, nyomtatott termékek szempontjából fogyatékkal élők jogairól szerződés szülessen. Jó lenne, hogyha megoldódna már végre ez a könyvészség 2012 végéig. Kérem, hogy ebben segítsenek. A Vakok és Gyengilátók Európai és Világszövetsége illetve az Európai Diszlexia Szövetségbeni kollégáink elismerik, hogy a legutóbbi júniusi WIPO állandó bizottsági ülésen az Európai Unió más tagállamokkal együttműködött a wipo ban és bizonyos előrehaladást történt, hogy valóban jogi előre emelkedjen ez a szöveg. Hogyha Európa nem akarja, hogy végső soron felelősség tegyék azért, hogy a fogyatékkal élőket másod eh, rangú polgárként kezeli, azért, mert csak ajánlást fogad el, nem egy szerződést, és nem vet véget a könyvégségnek, akkor ezt a petíciót komolyan kell venniük, és ezért kérem Önt, hogy egy szobeli kérdést nyújtsanak be, és ehhez fogadjanak el egy állásfoglalási indítványt a parlament valamelyik jövőbeli plenáris ülésén. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, hogy benyújtotta a petíciót, és eh, ennyire szenvedélyesen védte meg. Most megadom a bizottság képviselőjének a szót, McKenny úrnak, a eh, piaci eh, ügyekkel foglalkozó főigazgatóság részéről. Thank you, Mrs. Chairman, and uh, thank you for... Köszönöm, elnök asszony. Először is hadd mondjam el, hogy az Európai Bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy a petíció benyújtója által hangoztatott könyvégségnek véget vessünk. Ennek az Európai Unión belül és kívül is megragadjuk az eszközeit. Az Európai Unión belül fontos lépéseket hoztak. A legrelevánsabb lépésekre utalnék itt mindösszesen a szerzői jogok területén, a főigazgatóságok, például az igazságügyi főigazgatóság, igazságügyi főigazgatóság is aktív ezen a téren, erről most bőven nem szólnék. Ami a szerzőjogokat illeti, amelyre a petíciót benyújtó kérdése vonatkozott, már vannak vonatkozó jogszabályaink uniós szinten, amelyek lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy korlátozzák a szerzők jogait, amennyiben a fogyatékkal élők jogainak tiszteletben tartását szolgálják. Minden uniós tagállam életbe léptette a szerzőjogok ezen típusú korlátozását. Ezen kívül a könyvek, főként a könyvek hozzáférhető formában való nyilván közétételét támogatjuk, a industry. Az európai kiadók és a fogyatékkal élők szervezeteit megpróbáltak egy asztalhoz ültetni. El is fogadtak egy feljegyzést, amelyet 2010 szeptemberében bármilyen biztos úr jelenlétében írtak alá, és amelyet az Európai Vakok Szövetsége és az Európai Diszlexia Szövetség is aláírtak kiadók, a szerzők és a díjbeszedő, e, jogdíjbeszedő társaságok képviselői is színálták ezt, hiszen mindenkinek a közös érdeke az, hogy ennek a nem mondom a understandingnek, ennek a e, nyilatkozatnak a végrehajtását közösen biztosítsuk, hiszen a cél az, hogy a könyvek minél nagyobb számban a látássérültek rendelkezésére álljanak elérhető formátumban. Az unión kívül biztos elnökasszony a külszolgálatunk segítségével aktívan, a lehetőleg aktívabban és legpozitívabban részt veszünk a folyamatban lévő VIPO tárgyalásokban, például a szerzői jogok korlátozásának terén, amennyiben ez a fogyatékkal élők eh, jogait szolgálja. Member States. Indeed, this is an area of shared competence with Amint önök is tudják, a tagállamokkal ez egy közös megosztott hatáskör, így a tanácsnak kell jó feljogos, jogosítványt adni az Európa Bizottságnak ilyen tárgyalások lefolytatására. 2011 első felében az Unió és az Európai Bizottság amely a tagállamokat képviselte ez ügyben, Brazíliával, Mexikóval, az Egyesült Államokkal és a, a VIPO afrikai csoportjában jó néhány tagállammal komoly tárgyalásokat folytatott ez ügyben. Ezt fontos megemlíteni, mert ezt tette lehetővé azt, hogy egy konszenzus szöveget lerakjunk a szerzőjogokkal foglalkozó állandó bizottság azt vár a VIPO-ban, amely júniusban ülésezett. Ez a szöveg, amely nagyon fontos, hogy a tárgyalások előre haladjanak. Ezt az Európai Unió vezetésével fogadták el. Egy konszenzusos dokumentummal vált ez amely a VIPO asztalán fekszik, és az Unió és a tagállamain kívül Argentina, Ausztrália, Brazília, Chile, Ecuador, Mexikó, Norvégia, Paraguay, az Orosz Föderáció és az Amerikai Egyesült Államok is támogatja. Az erről a szövegről folyó tárgyalások a VIPO következő ülésén novemberben folytatódnak, és az Európai Bizottság egyeztet majd ezt megelőzően arról, hogy milyen áspontot foglaljunk el ez ügyben. Ezen a ponton az Európai Bizottság a tanácsban nem rendelkezik megfelelő többséggel ahhoz, hogy egy teljes szerződésről tárgyaljunk. Ugyanakkor úgy véljük, meggyőződésünk, hogy az unió érdeke az, hogy az előttünk fekvő szöveget a lehető legjobb formára alakítsuk, hiszen ez biztosíthatja azt, hogy megfelelő alap alapja legyen egy jövőbeni megállapodásnak. Ennyit tudok elmondani az Európai Bizottság részéről ezen a ponton. Köszönöm. Grazie. Credo ci sia... Köszönöm. Azt hiszem, hogy az alapvető jogokkal kapcsolatban is hozzá kíván szólni az igazságügyi főigazgatóság képviselője Szomela úr. Yes, Erik Somaler. Um... Well, unless there is a specific question, I... Nos, ha csak nincs konkrét kérdés, akkor a kollega által elmondottakhoz nincs egyelőre hozzáfűzni való. Allora, su sollecitazione eventualmente interviene. Eh, akkor esetleg kérdésre hozzászól majd. Debrun kolléga kért szót. Köszönöm. Very taken by the... Először is, eh, mivel én hetente könyvtárban járok, ezért átérzem a petíció benyújtójának a problémáját. Én sem szeretném ebben a helyzetben találni magam, mi szerint a könyvek 95%-ához nem férhetek hozzá. Érdeklődve hallgattam a bizottság reakcióját, és ez egyértelmű tette, hogy a tanástól kell, hogy kapjanak mandátumot a tárgyalásokra, azonban az Európai Bizottságtól arról nem hallottunk, hogy whether or not that would be the position uh, that the Commission hogy pontosan mit szeretnének elérni, mire kérnek felhatalmazást a tanácstól. Szerintem a mi szakbizottságunknak egyértelművé kellene tenni, hogy ha minél határozottabb álláspontot foglalnál az Európai Bizottság ez ügyben, ezért én is jó ötletnek tartom, hogy ezt a kérdést szegezzük az Európai Bizottságnak. A tanács felhatalmazása nélkül nincs tárgyalás tehát, ezért érdemes lenne talán a tanácsot is ezügyben kifaggatni. amíg a bizottság nem válaszol a felvetéseimre, addig eh, további véleményt nem formálnék erről. Köszönöm. Grazie, kollega Oken. Oken kolléga következik. Totally follow what uh, Pepper de Bruyne just said. Amit a kollégina mondott, azzal egyetértek. Talán azt is érdemes lenne megemlíteni, hogy a parlament támogatja azt, hogy egy jogilag kötelező érvényű szerződést fogadjunk el ez ügyben. Erről már szavaztunk az állásfoglalási indítványunkban, és úgy tűnik nekem, hogy az Európai Bizottság teljesen elfelejtkezik arról, hogy mi is részt veszünk ebben a folyamatban, mi is részét képezik a megoldásnak. Nem lehet mindig csak a tanácssal foglalkozniuk, még akkor is, hogy ott vannak olyan tagállamok, amelyek obstruálnak, mi is itt vagyunk, mi is a képben vagyunk. Az EU ratifikálta ez év januárjában a fogyatékkal élők jogairól szóló eh, egyezményt. A 30.3-as cikk pedig ebben kimondja, hogy a szellemi tulajdonjogok védelme eh, nem szabad, hogy bármiféle akadályt, eh, túlságosan nagy akadályt képezzen a fogyatékkal élők számára a kultúrához való hozzáférés terén. Szerintem ez napnál világosabb megfogalmazás, Miért van az, hogy az Európai Bizottság hogy miért van az, hogy az Európai Bizottság nem ragadja magához a kezdeményezést az ügyben, és miért nem hallgatja meg a parlament hívó szavát ez ügyben. Én is, én sem reagálnék bővebben, amíg a bizottság nem válaszolt erre a kérdésre. Vertman. Köszönöm, Vertman kolléga következik. Köszönöm szépen. Először elnézést kérek, hogy ilyen hangom van. Nos, csak csatlakozni tudok a két kollégához. Még a könyvtár képét illetően szintén nagyon erősen érintett engem ez a kép, mert nagyon szívesen olvasom, és az a véleményem, hogy a képzés mindent jelent, és az olvasás egy emberi igény, szükséglet. Ezt szeretném még kifejteni. Képzeljük el, hogy nem a 95% nem hozzáférhető, hanem képzeljük el, hogy csak ketten férhetnének ez hozzá, és éppen ezért kérem a bizottságot, hogyha azt mondja, hogy tehát létezik egy hálózat a könyvcsere céljából, amelyet a fogyatékkal élők igénybe vehetnek, akkor hogyan tudjuk mi azt megíteni, hogy valakinek szüksége van -e egy könyvre, vagy sem? Hiszen ez lehetetlen, hogy ezt mi ítéljük meg. A teljes irodalomnak mindenki szemre hozzáférhetőnek kell lennie, nem csupán az irodalom egy része. Hiszen én nem mondhatom, hogy, én, hogy valakinek mire van szüksége, ezt nem jelenthetem ki, és a pénzügyi oldalról kijelenteném, hogy mindenféleképpen utat kell találni, hogyha akarjuk ezt, hogy a fogyatékkal élő személyek, és ez mindenkit érinthet közül, közülünk, hiszen mi is idősek leszünk, Például az én szülővárosomban olyan problémák vannak, amelyek az idős emberek mozgásával függtek össze, és egyszer adtak nekem egy szemüveget, hogy megláthassam ezzel a szemüveggel, hogy egy 80 éves ember hogyan is lát. És akkor ez azt jelenti, hogy egy 80 éves embernek nincs joga, mert könyvet olvasni azért, mert rosszul lát. Szívesen elhoznám ezt a szemüveget, hogy mindenki meg láthassa, megtapasztalhassa, hogy mit is láthat idézőjelben egy látási fogyatékossággal élő személy. Nos, én ez egy diszkrimináció formát, diszkrimináció formát látok ebben, hiszen az embereknek a lehető legelemibb jogát a könyvekhez, képzésekhez diszkriminálja ez a probléma. Éppen ezért a bizottságtól abszolút együttműködést kérek az érintettek érdekében. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Jár úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az előttem szóló már rámutatott a leglényegesebb dolgokra, ehhez szeretnék csatlakozni, hiszen a tudás hatalom, és a nyílt demokratikus társadalom esetében elengedhetetlen hogy, illetve nem, nem megengedhető, hogy a társadalom egy része nem fér hozzá bizonyos könyvekhez, hiszen így a tudás közvetítéséből kizárunk egy csoportot. Nagyon sok szerződés és szándéknyilatkozat létezik már ebben a témakörben, de a gyakorlatban semmi nem mozdul. Két szint van. Az egyik a nemzetközi szint, az Európai Unió és a világ többi része közötti szint, a nemzetközi kapcsolatok, a másik szint pedig az Európai Unión belüli dolgok. És valóban nem tudom megérteni azt, hogy az Európai Unión belül nem működik ez a dolog. Éppen ezért a szakbizottságnak ezzel a kérdéssel még egyszer foglalkoznia kell, felírtam magamnak bizonyos pontokat, amelyeket használhatnánk, egyrészt nyitva kell tartanunk a petíciót, másodszorban pedig itt vissza kell kapcsolódnunk az illetékes szakbizottsághoz, ezzel kapcsolatban is volt már vita, harmadsorban pedig a petíciót illetően mindenképpen tárgyalnunk kell ezt a parlamentben, bármilyen formában történjen is, és nagy sorban pedig, amikor kapcsolatba lépünk az illetékes szakbizottsággal, akkor el kell gondolkodnunk azon, hogy talán parlamentként az közvetett kezdeményezés jogunkkal élhetnénk-e. Hiszen értem, hogy a bizottság mm, megállapítja, hogy itt a végrehajtásról van szó, és a, a bizottság nem akar törvényi szabályozást kialakítani ezzel kapcsolatban, de nekünk parlamentként közvetett közdeményezési jogunkkal élve lehetőségünk az, hogy a bizottságot felkérjük arra, hogy jogalkotási kezdeményezéssel éljen, hogyha a bizottság ezt nem akarja, akkor ezt meg kell indokolnia pontosan. Így kellene eljárnunk, hiszen nyilvánvalóan a petíciót benyújtó bemutatta, hogy a szándéknyilatkozatok nem vezetnek arra a sikerre, amelyet mi kívánatosnak tartanánk. Ezzel szeretném még kiegészíteni a javaslatot. Teljes mértékben megértem a petíciót benyújtót. Egy modern, demokratikus társadalomban egy ilyen helyzet megengedhetetlen. Elnök, Bosztinár úr következik. Azzal kezdem, Ezzel a témával kapcsolatban sem az Európai Parlament, sem az Európai Bizottság nem maradhat tétlen, valamit adnunk, nyújtanunk kell. Most mondta az Európai Bizottság, az a DG, amelyik kereskedelmi ügyekkel foglalkozik, azt mondta, hogy ez egy kereskedelmi kérdés, ami szerintem hihetetlen, mert itt valójában egy erkölcsi zsákutcáról beszélünk, illetve erkölcsi zsákutcába kerültünk. Annak, azoknak a millióknak a drámai problémáját, akik nem tudnak hozzáférni az európai örökséghez, mert úgymond kereskedelmi jogokat sértene, hogyha őket számukra lehetővé tennénk azt, hogy hozzáférjenek a kulturális virágörökséghez. Ez elképesztő. Akár exportálni is lehet azokat a könyveket, amelyeket Braille írásban eh, kiadnak. Ez milliók eh, életét könnyíti meg. Itt nem kereskedelmi kérdésről van szó, hanem alapvető emberi jog megsértéséről. És az Európai Bizottság ehhez képest azt mondja nekünk, hogy ezt bilaterális megoldásként kell kezelni a tagállamok és Európán kívüli eh, államok között, valamint még azt is hallottuk az Európai Bizottságtól, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek mindent megtesznek annak érdekében, hogy javítsák a helyzetet, mások pedig nem. Nyilvánvalóan ez az ügy azt bizonyítja, hogy ezt a petíciót nyitva kell tartanunk. A másik dolog pedig az, hogy a parlament tartsa magát az eredeti álláspontjához, vagyis ez a jogszabály legyen kötelező hatályú, és eh, a Braiban ki nyomtatott eh, könyvek szabadon eh, exportálhatóak legyenek. Mennyi pénzt veszítünk azzal, hogyha nem fizetünk jogdíjat ezen könyvek kinyomtatásakor? Itt most tényleg arról van szó, hogy egyes könyvkiadók elesnek egy viszonylag csekély összegű szerzői jogdíjtól. Teljesen elképesztő, hogy ezt kereskedelmi kérdésnek eh, tekintjük, tehát az Európai Bizottság álláspontját nem tudjuk elfogadni. Eh, egy szóbeli kérdést kell benyújtani, eh, és a korábbi állásfoglalásunkat be kell tartatni, egy kötelező szabályt kell hozni, amely aztán minden tagállamot kötni fog, és kötelezi a kiadókat, hogy az itt kiadott könyveket elérhetővé tegyük az Európai Unión kívül is. Köszönjük! Köszönöm. Azt gondolom, hogy ez mindannyiunkkal előfordulhatna, hogy az életünk során megvakulunk, és onnantól kezdve nem tudunk teljes szerepet játszani a társadalomban. Azt gondolom, hogy itt alapvető ügyekről beszélünk, ahogy ezt a parlament már ki is fejtette amikor azt mondta, hogy a vakoknak is joguk van hozzáférni az irodalomhoz, illetve azt olvasni, befogadni. Képzeljenek el egy olyan helyzetet, eh, amelyben nem tudnak mondjuk holnaptól újságot vagy könyvet olvasni. Kirekesztve éreznék magukat, úgy éreznék, hogy kirekesztik önöket eh, a társadalmi életből, a politikai közéletből. Mi mindannyian eh, politikusok vagyunk, és pusztán aznak a gondolata, hogy mindenből kizárnak bennünket, az egész közéletből valószínűleg tényleg szörnyű mindannyiunk számára. Jó lenne, hogyha kötelező érvényű szabályok születnének, és a vakok is hozzáférhetnének az újságokhoz, illetve a könyvekhez, Köszönöm, hogy még egyszer megadja a szót. Bostináró úrhoz még egy pontban csatlakoznék, mégpedig egy kicsit tovább lépnék. Hogyha a kereskedelemre gondolunk, és ezekre az úgynevezett problémákra, amelyekkel a kiadóházak küzdenek. Nos, azt hiszem, hogy mindannyian tudjuk, hogy a kiadóházaknak nincs olyan rossz dolguk, nem megy olyan rosszul az üzlet, hogy ne lennének képesek egy szociális karitatív jellegű aktust végrehajtani, egy példát ö, statuálni világszerte, hogy ö, világszerte ilyen fajta könyveket tudnának kibocsátani, és talán hall valaki minket a kiadók részéről, hogy egy karitatív hozzájárulást tegyenek a társadalom életéhez, mindannyiunk életéhez. Talán ez is egy lehetőség lenne azt hiszem, hogy ezzel is foglalkozhatnánk, hogy a kiadókhoz fordulunk, és mindenki mást kihagyunk, hogyha máshogyan nem működik a dolog, amit én bizonyosan nem hiszek. Elnök, Alfánó kolléga következik. Grazie, Presidente. Jó, eh, ascoltando gli interventi di... Nos, eh, minden kolléga hozzászólását meghallgattam és azt hiszem, hogy mindenkinek joga van a kultúrához, az oktatáshoz, amit a bizottság mondott, azt hiszem, hogy az fenntartással kell kezelnünk a kultúrához való jog, nem kereskedelmi jellegű jog és a polgárok esetében teljesen mindegy, hogy látókról vagy nem látókról van szó, de hogyha megakadályozzuk azt, hogy hozzáférjenek a kultúrához, az oktatáshoz, és korlátoz, magunkra korlátozzuk azt a lehetőséget, hogy a következő nemzedékekre hagyományozzuk ezt a kultúrát, ezt az alapvető elvet, akkor azt hiszem, hogy hatalmas lépést teszünk visszafelé, és ez így marad a jövőben is. Auken kolléga, aztán lezárjuk a vitát. Uh, to put a, a specific question to DD Justice. A jogi uh, főigazgatósághoz fordulnék, és uh, azt kérdezném tőlük, hogy miért belső piaci szemszögből akarják vizsgálni ezt az ügyet, amikor egyértelműen alapvető jogról van szó. Mégpedig a diszkriminációmentesség elvéről. Ez egészen kínos és akkor most nem is fogok, inkább nem fogok káromkodni, és nem fogok a, megnevezni a rossz embereket itt a, ebben a kérdésben. E, miért e, áll az igazsági, a jogi főigazgatósága azok mellé, akik azt gondolják, hogy ez egy kereskedelmi ügy? Az igazságügyi főigazgatóság képviselőjének adom meg a szót, az feltett kérdésekre válaszoljon. I don't think... Köszönöm. Szerintem mi nem mondtuk azt, hogy ez csak a belső piaci főigazgatóságra, illetve belső piaci ügynek szá- tartanánk. Soha nem tettünk ilyet, soha nem mondtunk ilyet, nem is fogunk ilyet mondani. Nem volt elegendő a kérdés nyilvánvalóan. Ez azt jelenti, hogy talán átfogalmazzuk majd egy megfelelő formában itt a bizottságon belül, és Debrun kolléga kíván még válaszolni, aztán a petíciót benyújtónak adom meg a szót a zárszó céljából. Én az Európai Bizottsághoz intéztem a kérdést, és nekem teljesen mindegy, hogy kiválaszol az Európai Bizottság részéről. Mi az Európai Bizottság szerint a tárgyalási álláspontjuk akkor, amikor ezeket a tárgyalásokat folytatják? Valaki válaszol a bizottság részéről a kérdésre. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm, hogy eh, ezt eh, a kérdést eh, feltették, illetve ennyi kérdést kaptunk a különböző képviselőktől. Hadd kezdjem azzal, hogy az Európai Bizottság határozottan úgy véli, hogy azok a cselekvések, amelyeket a fogyatékkal élők értekében eh, teszünk, azok megfelelnek az alapvető jogok kartájának, illetve a különböző eh, egyéb joganyagoknak. Mi csak eh, a petíció benyújtónak a szemszögéből vizsgáltuk ezt a kérdést, vagyis a copyright korlátozások ezért erre kérdezett rá, és ezzel foglalkoztunk eh, mi is a válaszban, és azt gondolom, hogy itt érdemes különbséget eh, tenni, mert úgy tűnik, hogy eddig nem sikerült, tehát érdemes különbséget tenni az Európai Unióban fennálló helyzet és a nemzetközileg fennálló helyzet között. Az Európai Unión belül az Európai Bizottság eh, már kidolgozott és el is lett fogadva egy irányelv, amely az információs társadalomról szól, illetve a copyrightokról, és eh, amelyek, eh, amely arról szól, hogy eh, kivételeket hozunk a különböző fogyatékkal élők érdekében, minden tagállamban erre lehetőség van. Az Európai Bizottság odafigyel arra, hogy ezt az irányelvet a tagállamok betartassák, betartsák, és ezen túlmenően azt is megvizsgáljuk, hogy hogyan lehet a speciális formátumban megjelenő könyvek cseréjét hatékonyabbá tenni. az Európai Bizottság egy egyetértési nyilatkozatot dolgozott ki az összes érdekelt fél részvételével, beleértve azokat a feleket is, amelyeket a petíció benyújtója képvisel, és megpróbáljuk könnyebbé tenni a tagállamok között az ilyen könyvek kereskedelmét, megpróbáljuk felmérni az igényeket, és együttműködve a kiadókkal megpróbáljuk elterjeszteni ezeket a különleges kiadású vagy formátumban kiadott könyveket, illetve ezek az a hozzáférést egyszerűbbé tenni. Nemzetközi szinten, ahogy már mondtam, az Európai Bizottság a tagállamokkal közösen tárgyal, mert itt egy közös hatáskörről van szó, és felmerült a kérdés, hogy a VIPO-val kapcsolatban milyen álláspontja van az Európai Bizottságnak. Nos, az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy komoly erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy a különleges formátumú könyveket elérhetővé tegyük. Ehhez egy megfelelő jogszabályra van szükség, ezt mi eddig is megpróbáltuk előmozdítani, ilyen erőfeszítéseket eddig is tettünk, és különösen az év első felében akartunk egy konszenzuális anyagot kialakítani, amely létre is jött, eddig nem volt konszenzuson alapuló javaslat a tárgyalások során. Az, hogy milyen jogszabályi eszköz születik, arról, azzal kapcsolatban nem voltunk eléggé eddig specifikusak. Lehet itt szó szándéknyilatkozatról, illetve E, akár valami fajta kötelező erejű jogszabályról is, nyilván ezt tisztázni kell majd. Ehhez viszont az kell, hogy a tagállamok és az érdekeltek bizalommal folytassák ezeket a tárgyalásokat. Az Európai Bizottság a jövőben is mindent megtesz annak érdekében, hogy az európai szinten létező helyzetet kiterjesszük nemzetközi szintre is. Okay. Hocken asszony. I still think... Nagyon röviden fogalmazok. Az, azt gondolom, hogy a válaszból is nyilvánvaló, hogy ön is a copyrightból indult ki, a szerzői jogokból indult ki, nem pedig az alapvető jogokból. És bennem felmerül a kérdés, hogy miért ellenzi az Európai Bizottság egy egyezmény létrehozását, annak ellenére, hogy az Európai Parlament támogat egy ilyen egyezményt. Most az eddigiektől eltérően önök a szerzői jogok talajára helyezkednek, és azokat akarják úgymond korlátozni, azoknak a korlátozásáról beszélek. Szerintem egész egyszerűen a az alapálláspontot kell megváltoztatni, és az alapvető jogokat kell megtenni mindennek az alapjává. Eventualmente poi la Commissione Esetlegesen a bizottság majd kiegészíti még ezt a témát. Két percben megadom a szót, a, a petíciót benyújtom a másik személynek. Köszönöm, elnök asszony, és tudom, hogy kevés az idejük, ezért megpróbálok röviden fogalmazni. Két dolgot tennék, két megjegyzést tennék Beszélt az érdekeltek párbeszédéről az Európai Bizottság, egy egyetértési nyilatkozat született 2010-ben, hatalmas fanfárral az Európai Bizottság és az érdekeltek egy ilyen párbeszédet hoztak létre. Mi ebből kivonultunk, később, az nem a szerzőjogokról szól, hanem az engedélyekről, Eh, és azért vonultunk ki ebből a párbeszédből, mert a részvételünket úgy értelmezték, hogy minden jól működik, a párbeszéd tökéletes eszköz a problémák megoldására, és nincs szükség eh, további jogszabályokra. Tehát eh, egy könyv sem született. Nem azt mondom, hogy a licenszerződések vagy a licenszek nem elégségesek, meg egész egyszerűen vagy hogy haszontalanok, hanem hogy nem elégségesek a bizottság említette az EU-n belül létező szerzőjogi rendszert és az, az aluli kivételeket. Ez egy jó rendszer, és a tagállamok ezt saját jogukba be is ültették, ugyanakkor a világ országainak kétharmadában nincsen ilyen kivétel a szerzői jogok alól. E, szeretnénk egy olyan nemzetközi megállapodást létrehozni, e, amely a többi országot is magában fogadja, mert e, magába foglalja, mert különben egy EU-n belüli megállapodás nem fog működni. Tehát szeretnénk egy kötelező érvényű jogszabályt, mert a soft law az nem elég. Eh, Köszönöm önöknek. Nem hiszem, hogy kétséges lenne, hogy a szakbizottság tagjai teljes mértékben egyetértenek a petíció okaival és aznak a szükségességével, hogy fel kell gyorsítani a tevékenységeket annak érdekében, hogy a Mm, teljesen indokoltan követett jogok elismerése megtörténjen. Volt egy olyan javaslat, hogy a bizottságnak adjunk egy olyan feladatot, hogy ezt a jogalkotási kezdeményezést vigye előre, tehát mi a petíciós szakbizottság adnánk egy ilyen feladatot, a felszólalásokból számomra kiviláglott az a lehetőség is, hogy talán először szóbeli kérdéssel élhetnénk az Európai Bizottság felé, annak érdekében, hogy egy teljes körű választ kapjunk azon okokkal összefüggésben, amelyek itt felmerültek a petícióban, hiszen itt itt alapvető jogokról van szó, és itt csupán a gazdasági és a kereskedelmi jogok elismerése történt meg, tehát jó lenne talán egy sürgősségi szóbeli kérdéssel élni az Európai Bizottság felé, és aztán a bizottság válasza, válasza alapján mérlegelni azt, hogy esetlegesen felkérjük az Európai Bizottságot, hogy jogalkotási javaslattal éljen ebben a témában. Ha egyetértenek, akkor nyitva hagyjuk ezt a petíciót, és egy szóbeli kérdés lehetőségéről szavazunk majd a bizottsághoz. Köszönöm a petíciót benyújtóknak, most pedig áttérünk a napirend következő pontjára. Számos petíciónk van, amelyeket együtt fogunk megvitatni a hetes napi rendi pontban. Ezen petíciókkal kapcsolatosan kaptam egy közleményt. Köszönöm a petíciót benyújtóknak, hogy ezt megtették. Mindenki tudja, hogy már többször meghallgattuk önöket, tehát nagyra becsülöm ugyan az erőfeszítéseiket, de kérném, hogy felszólalásaikat tartsák szűk keretek között, hiszen a mi feladatunk az Európai Bizottság naprakész információinak meghallgatása, azt hiszem, hogy az önök érdeke is ez, tehát nem az, hogy újra bemutassák a petícióik okait, amelyek azok, amelyeket önök már egyszer bemutattak. Tehát először is Paulo Prierinek adok szót. Kérem, hogy korlátozza felszólását a megállapodott időtartamra. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! nem válaszolok Mazzoni elnök asszonynak, hanem áttérek a szövegre, amely a tolmácsok kezében van, hogy megkönnyítse ezt a munkát. Köszönöm szépen Mazzoni elnök úrnak, valamint a szakbizottság tagjainak, hogy most naprakész információkkal szolgálnak azon témákra, amelyek a petíciónkban felvetődtek. Csak az előtörténetet szeretném bemutatni, tehát itt az új e, nyomvonalról van szó, a hatas számúról, amely haszontalan és pusztító. Haszontalan azért, mert Olaszországot és Franciaországot egy történelmi vasútvonal köti össze, amelyet korszerűsítettek. 2010. december 31-én lezárultak a munkák, Körülbelül 200 millió eurót fordítottak erre, és így áru szállító tehervonatok is járatnak ezen a vonalon, amely korábban nem volt lehetséges. A Frezsúszi alagutat is használják majd Franciaország és Olasz között, Olaszország között, hiszen csak 13. 13 tudták használni korábban ennek a vasútvonalnak, és ez mindkét gazdaság kárára vált. A válság, amely Európát érinti, és az áru forgalom nem igényel új vasútvonalat, hanem a létező vasútvonalak hatékonyabb kihasználását teszi szükségessé. A Torino-Lyon vasútvonal pusztító jellegű a területre nézve, amelyet átszel. Itt közösségi élőhelyekről is szó van, amelyeket ez pusztít majd Olaszország és Franciaország és az Európai Unió szemre is pusztító jellegű ez, hiszen nem fog haszonnal járni, és ezt nemzetközi tanulmányok is igazolják. Az első petíciónk 2003-ból származik, azóta körülbelül 9 év telt el, de semmi nem változott az fejlesztők szemléletében, hiszen ez a beruházás semmire nem szolgál, ők csak hasznot akarnak ebből elérni. A kormány, az olasz kormány cinkosa ezen projektfejlesztőknek, a Torino-Lyon vasútvonalat illetően, több száz egyetemi professzor is haszontalannak minősítette ezt a tervet. Az Európai Parlament, amely a következő hetekben vizsgálja meg ezt a tervet, remélhetőleg törli majd ezt a haszontalan tervet, és az európai finanszírozásokat is leállítják. 2008-ban az Olaszországot az Európai Bizottság felszólította arra, hogy adjon választ ezekre az, az a lakosság által benyújtott tiltakozásokra, de ahelyett de ehelyett az olasz kormány katonákkal szállta meg ezt a völgyet, és ott egy próbaalagútat alakítottak ki. Hát ez egy arrogancia jele az olasz kormány részéről, amelynek nincs semmilyen érve a lakosság meggyőzésére ezen projekttel kapcsolatban. Olaszországnak nincs elegendő pénzügyi-gazdasági forrása, most a súlyos gazdasági válság pillanataiban az olasz kormány szándék, amely már nem élvezi az olasz polgárok bizalmát, az, hogy több millió eurót elpazarol, és ez Olaszország fizetésképtelenségéhez is vezethez. Sajnálattal állapítjuk meg, hogy azok az információk, amelyeket ezen szakbizottság tagjai kapnak az Európai Bizottságtól a projekt előrehaladását illetően, nos, ezek teljesen tévesek, például az Európai Bizottság azt állítja 2011. szeptember 6-ai feljegyzésében, hogy széles körű konzultációkra került sor a helyi regionális hatóságokkal, a lakossággal, ehhez a tiltakozók kérik a vasúti alagút építésének blokkolását ennek a konzultációnak ellenére. Az Európai Bizottság azt akarja jelezni ezzel a mondattal, hogy itt a polgárok megkérdezése is megtörtént, illetve konzultáció velük, de ez teljesen hamis. Emlékeztetnék arra, hogy a völgy polgármestereinek nagy része ellenzi ezt a projektet. A lakosság évek óta tiltakozik, több tízezer személy részvételével emlékeztetni szeretnék a július 3-ai tüntetésre, az Európa, ö, Olaszország különböző régióiból származó polgárok vettek ezen részt, erőszakos fellépésekre került sor a rendőrség részéről. Az építés még nem kezdődött meg, itt csupán egy terület bekerítésére került sor, ö, számos katona és rendőr részvételével, 150-en Afganisztánból kerültek ide, és Val Suzasztannak keresztelték el a polgárok ezt az akciót. 90 ezer euróba kerül mindez naponta, tehát 9 millió eurót költöttek erre, és ez a bekerítés még nem is történt meg. 1,3 millió euró lesz a végösszeg, az olasz parlamenti képviselők pedig kérik, hogy ezen költségeket az Európai Unióra terheljék. Bizonyosak vagyunk abban, hogy azok a hírek, amelyeket az Európai Bizottság kap Olaszországtól, nos azok udvarias terminussal élve alaptalanok. Úgy véljük, hogy Olaszországnak és Franciaországnak, valamint az Európai Uniónak az Árhussi Egyezmény értelmében kellene eljárnia, hiszen a polgároknak részvét, meg kell adni a lehetőséget, hogy a döntésekben vegyenek részt. 2010. októberében kértük ettől a szakbizottságtól, hogy az Európai Bizottságtól kapjunk megfelelő választ, de ez nem történt meg. Azon vitákat követően, amelyek lezajlottak a petíció szakbizottságban, kértünk válaszokat az Európai Bizottságtól a technikai megfigyelőközpont működésére, a helyi hatóságok és a polgárok részvételére vonatkozóan idézett vége. Erre semmiféle válasz nem érkezett. Összefoglalva, ezek tehát azok a kérelmek, amelyekkel most a bizottsághoz fordulunk. Azt kérjük, hogy a petíciós bizottság és az Európai Parlament itt, ítélje elő, ítélje el a polgárok mozgásának erőszakos megsértését egy olyan területen, amely nem katonai bázis, a rendőri fellépés a polgárok ellen már hónapok óta tart. Itt támadásokról van szó, azok ellen, akik ott tüntetnek könyge, könygázzal és katonai műveletekkel. A petíciós bizottság az Európai Parlament szerve, kérjük tehát, hogy függetlenül tájékozódjon a beruházás szükségességéről az Árhusi Egyezmény szellemében. Harmadsorban a petíciós bizottságnak független szakértői bizottsággal kellene értékeltetni a költséghaszon elemzést, illetve a környezeti kihatásait ennek a projektnek. A petíciós bizottságnak nem kellene az Európai Bizottság ítéletét követni ezen projekt hasznosságával kapcsolatban, hiszen itt nyilvánvaló érdekkonfliktusról van szó. Felszólítjuk a petíciós bizottságot, hogy látogasson el a Váldi Szúzai területre, és vegye fel a kapcsolatot a polgárokkal, szövetségekkel, szakértőkkel, akik a projekt ellen vagy mellett lépnek fel. A petíciós bizottságnak ki kellene szélesíteni a vitát, a környezetvédelmi, a költségvetési szakbizottság részvételével, a TENTI projekt jövőjével kapcsolatban. Annak ellenére, hogy a munkálatok még nem kezdődtek meg, egy évvel ezelőtt az Olafhoz fordultunk, a csalás elleni hivatalhoz, az Európai Bizottság csalás elleni hivatalához, és jeleztük, hogy csalások valósultak meg az EU kárára, de még semmiféle választ nem kaptunk ettől a szervtől. Kérjük tehát a petíciós bizottságot és az Európai Parlamentet, hogy vizsgálják meg feljelentésünket, végezetül pedig Madzoni asszonynak átadunk egy dossziét, dossziét, amely a petíciós bizottság tagjainak tájékozódására szolgálhat. Szeretnénk, hogyha ezek a dokumentumok azon kérelem alapját kére, képeznék, amelyet a petíciós bizottság Olaszországnak küld majd meg. 22 éve tart már ez a harc, és itt nyilvánvaló, hogy a területet súlyos károk érték, valamint a lakosságot is ezen haszontalan projekt megvalósítása során és katonai erőkkel foglalták ezt a területet. A TGV ellenes mozgalmak a jövő garanciái. Köszönetet mondunk figyelmükért. Grazie. Köszönöm szépen. Pastoruti úr következik. Buon pomeriggio, Presidente Mazzoni. Jó napot kívánok, Mazzoni elnök úr, Európai Parlament tagjai, hölgyeim és uraim, egy év elteltével néhány észrevétel a társfinanszírozás haszontalanságával kapcsolatban, ami a Triest divácsai nyomvonalat illeti, ez egy új vasútvonal Velence Triest érintésével a PP6-os keretében. Egy konkrét értékelésünk van a Velence Triest projekttel kapcsolatban, ezt 2010 decemberében mutatták be. A projektet illetően, amelyet nagyon nagy sietséggel mutattak be, megtalálhatják az ellentmondásokat és kritikus pontokat, amelyekre már egy évvel ezelőtt felhívtuk a figyelmet. Ezen kívül nincs költséghaszon ez elemzés, ahogyan ezt az olasz jogszabály egyébként előírna. A környezeti hatás tanulmány, amely a projektet kíséri, megismétlendő, mert a Velence Triest nyomvonalat három szakaszra osztották, és ez nem szerepel sem az európai, sem az olasz jogszabályban. Az eljárás alkalmazásával foglalkozott a környezeti védelmi miniszter Olaszországban. Az a terület, amelyet átszel ez a vonal, ott számos kritikus pront merül fel a velencei síkságon és a karszt területen, hiszen a velencei területen fennáll a terület süllyedésének veszélye. Itt számos folyó és csatorna található, a talaj nagyon törékeny hidrogeológiai szempontból, nagyon gyakoriak az áradások, a friuli síkságon szintén kritikus pontok találhatók. A kársztos területen, ahol a nyomvonal több tíz kilométeren keresztül vas, alagutakon halad át, ott esetleg barlangokon vagy föld alatti vízterületeken áthaladhat ez a nyomvonal, ez szintén kockázatos. Ezen barlangok pontos pozíciója nem lokalizálható, és bizonyosak a károk a terület hidrogeológiai rendszerére vonatkozóan. Az a módszer, amelyet a Friuli Venecia Giulai hatóság alkalmazott, a számos kritikát váltott ki azért, mert a nemzeti és nemzetközi jogszabályokat nem tartották be a lakosság konzultációjára vonatkozóan. Ellentmondás, ellenségesség tapasztalható, különösen Veneto tartományban ezzel a projekttel szemben. Különösen azoknak kellene betartaniuk a szabályokat, akik ezeket alkotják. Nagyon fontosak Ok, avevo dato comunque, va bene. Perfetto. Allora, per quanto riguarda gli aspetti trasportistici... Amit a közlekedési szempontokat illeti, nagyon fontosak a megerősítések Moretti ö, ügyvezetőigazgató részéről. A vasúthálózat fejlesztését illetően Venetóban, Friuli, Venecia, Giuliában. Ő azt állította, hogy itt az a gond, hogy nem tudják megtölteni a vonatokat és ezt megerősítették az RFI képviselői és az olasz vasúthálózat képviselői különböző hivatalos találkozókon. Ezt DVD-re is felvettük, ezeket a kijelentéseket, ezt át fogom adni a beszédem végén. A tervezés egyik fő képviselője, aki egyben a projekteket értek, értékeli. Ő ellenőrző és ellenőrzött szerepében is fellép. Nehéz tehát elképzelni, hogy ezen technikai és gazdasági szempontokat hogyan lehet egyszerűen egy politikai döntésre korlátozni, vagy hogyan tudná ez a személy a saját kompetenciáit korlátozni. Van itt egy vezérelv, amely a TGV ellenzőit összefogja. Itt az olasz területen megvalósult nyomvonalról van szó. A TGV-re 80 milliárd eurót költöttek 20 év alatt, és a kihasználtság mindössze 5% az összes vasúton utazó személy arányához viszonyítva. Ez tehát egy luxus, amelyet nem engedhetünk meg magunknak, és ilyen pazalást nem viselhetünk el. Mert a hagyományos közlekedés amelyet az utasok 95%-a használ, az, a, az teljesen elhanyagolják, akár minőséget, akár a létesítmények karbantartását illetően, Folyamatosan vannak üzemzavarok és tiltakozások, nem fogadhatjuk el a közvagyon elherdellását, hiszen itt több mint 900 milliárd euróról van szó. Furcsa, hogy az Európai Központi Bank áldozatokat követelt Olaszországtól, és a pénzügyi korrekció főleg a jóléti államot érinti és a polgárok alapvető szükségleteit érinti, ehhez képest pedig finanszírozásokat nyújtanak ilyenfajta projekteknek miért nem végeznek szigorú ellenőrzéseket. Mindez számunkra hatalmas ellentmondásnak tűnik, nem lehetséges ezen finanszírozásokat biztosítani olyan beruházásokra, amelyeknek nincsen megtérülési mázsuk, és egy teljes nemzet gazdaságát sodorják veszélybe. Az olasz kormány és az Európai parlamenti képviselők nagy része, az olasz képviselők nagy része forrásokat kér erre a célra, mert tudják, hogy nincsen saját, nincsenek saját források. A létező vonalakkal viszont nem foglalkoznak, elhanyagolják a hagyományos vasútvonalakat, és a kelet-európai bizniszbe ruháznak be. Biharstúr 2010-ben foglalkozott Magyarországra vonatkozóan a létező vasútvonalakkal. Az, ez lenne inkább kívánatos, ahelyett, hogy új vasútvonalakat építenének, ahol a 160 km per órás sebesség elérhető lesz. Szlovéniában szintén még nagyobb nehézségek állnak fenn. Olaszországban a PP hatáltal érintett vasútvonalon a maximális sebesség 160 km per óra. Egy új vasútvonal egy olyan területen haladna át, amely nagyon sűrűn lakott. A logika szerint egységes értékelési paraméterekre lenne szükség a tervezésben, hogy ezen projekteket megindokolják. Azt kérni tehát, hogy jogsértési eljárásokat alkalmazzanak az szabályokat megsértő államokkal szemben. Azt hiszem, hogy ez haszontalan, inkább meg kell előznünk bizonyos helyzetek kialakulását. Tehát egy nagyon gondos ellenőrzést kérünk az említett pontokkal kapcsolatban, hogy az Európai Unióba vetett bizalom helyreálljon. Végezetül Arianna Spessotto által benyújtott be petíció elfogadhatóságát kérem, amelynek száma 0694 2011. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig megadom most szót az Európai Bizottságnak, Floyd úrnak. Uh, <laughs> Köszönöm elnök azt, hogy most, hogy a zene elhallgatott. Nos, egy közlemény található ebben a dossziéban tőlünk, illetve az olasz minisztérium nyilatkozata. Jonathan Barker kollégám szeretne tolmányokról pár szót szólni a második petíció kapcsolatban. Hogy segítsük az önök döntését, elmondanám, hogy 19-én fogunk elfogadni a transzeurópai hálózatokra vonatkozóan új döntéseket, finanszírozási döntéseket és iránymutatásokat, illetve a parlamenti naptárral kapcsolatban fontos, hogy 20, november 22-én és 23-án a közlekedési szakbizottság meghallgatást tart itt ezen házfalai között e kérdésekről is. Ezen információkat elmondva, most Jonathan Barker kollégának adná át Thank you, Madam Chair. I'm... Köszönöm, elnök asszony. A második ügyre reagálnék, a felszalámizás elképzelése talán Olaszországban nem olyan jól ismer, de a szalámi technikát sokan ismerjük. A Mestre Trieste ügyében nem szalámi technikáról beszélünk, hanem a projektet felosztjuk darabokra. A szalámi technikát akkor alkalmazzák, amikor az EIA irányelvből kivesszük egy részét egy vasúti vonalnak. Mestre és Trieste esetében Trieste és Devácsek közötti részben nem eh, határoztuk még meg a részeket. A környezetvédelmi hatástanulmányt ezért egyetlen egy eh, szakaszra sem kell jelenleg elvégezni. Ez a helyzet, eh, semmiféle jogsértésről nem beszéltünk, ami a környezetvédelmi hatástanulmányokat illeti. Az Európai Bíróság közelmúltban 2009 per 50-es számmal hozott ítélete kimondja, hogy a tagállamoknak nem elég környezeti hatástalmányokat végezni, hanem az adatok érvényességét is ellenőrizni kell. Olaszországban, a környezetvédelmi miniszterben van egy osztály, amelynek feladata pontosan az, hogy az adatokat ellenőrizze, és különböző biztosítékokat vezessen be, garanciákat a különböző négy vonatkozó tanulmány esetében. A minisztérium pedig ellenőrizte az adatokat. Végezetül a környezetvédelmi hatástalomány irányelv környezeti és emberi egészségügyi hatásokat vizsgál, szociális hatásokra nem terjed ki a hatája. Köszönöm szépen. Feradza építész úrnak adnám meg a szót. Az olasz infrastruktúrális minisztérium nevében köszönöm elnök, elnök asszony. Az infrastruktúrás és közlekedésügyi miniszter, minisztériumot képviselem. A transzeurópai hálózatok olasz szakaszának fejlesztéséért vagyok felelős. Röviden szeretnék válaszolni a petíciókra, amelyek mind a torino lyont mind pedig a trieste divácsa szakaszt érintik, és ha lehetséges, akkor a két fő kérdéssel foglalkoznék, amelyek hosszú évek óta az olasz kormány figyelmét megérdemelték. Itt ez a projekt a 90-es évekből datálódik, különböző hatóságok foglalkoztak ezzel a projekttel, de más projektekkel is. Most a Torino-Lyon nyomvonalról beszélünk, a TGV projektről, de vannak hasonló projektek is, hasonló jellegűek, amelyek Olaszország és a szomszédos országok területére vonatkoznak. Ezekkel kapcsolatosan a munkálatok haradnak, mégpedig biztonságos és elfogadott feltételek között a helyi lakosság részéről. És itt nem csupán a nagysebességű vasútra gondolok Olaszország területén, hanem a a határokon átnyúló vasúti projektre is, amely Olaszországot Ausztriával köti össze. Nos tehát, a petíciók nagyon széles körűek, két fő témakörre korlátoznám válaszomat. Egyrésztről a károk feltevéséről van itt szó, vagy feltételezéséről. Az a projekt, amiről ma beszélünk, amelyre utalnak a petíciók, ez nem az a projekt, amelynek megvalósítása jelenleg zajlik. 2009-től mostanáig számos tanulmányt és hatástanulmányt végeztek, amelyek azt eredményezték, hogy egy új projektet fogadtunk el, egy új előkészítő projektet, amelyet a minisztérium közi ö, bizottság a 2011. augusztusában fogadott el, és amelynek a nyomvonala teljes mértékben eltér attól a nyomvonaltól, amelyet a mai petíciót benyújt, amely a mai petíciókban szerepel. Nos, bizonyosan hasznosítottuk a Valdi i lakosság javaslatait, ami a felmérések minőségét és teljességét illeti, ez megfelelő garanciákat nyújt a környezeti hatások és a lehetséges környezeti károk vonatkozásában. Úgy véljük, hogy ez a projekt nem káros, úgy véljük, hogy ezt a projektet úgy fejlesztették ki, hogy ez összhangban az, van az európai jogszabályokkal, ez egyike azon projekteknek, amelyek a nagysebességű vasútra vonatkoznak, és amely jek részét képezik az olasz transeurópai hálózatnak. 2008-ban az Európai Bizottságtól finanszírozást kaptunk, mint ahogy a másik 40 olasz projektet is finanszírozott az Európai Bizottság. A vasúti alagút megvalósításának feltételeit illetően azok az eszközök, amelyeket használni fognak az alagút fúráshoz. Nos, itt ugyanazokról a technikákról van szó, mint amelyeket a torinói metróvonal fúrásakor használtak. Olyan technikák ezek, amelyek lehetővé tették a metróvonal létrehozását a lehető legbiztonságosabb körülmények között. Számos eseményre került sor, a Torino városa városában nagyon sok turista érkezik, ugyanezen helyen, ahol az, az új vasúti alagút húzódik majd, ott jelenleg zajlik egy 11 kilométeres közúti alagút fúrása, a Frejus alagútról van szó, ez egy biztonsági alagút, amelyre azért van szükség, hogy garantálni lehessen a közúti járművek biztonságos áthaladását, ott ugyanilyen geológiai, geotechnikai feltételek állnak fenn. Nos, ezek a munkák mindez idáig biztonságos körülmények között zajlottak. Tehát a vasúti alagút potenciális veszélyessége, amely tehát itt a teljes vasútvonalról van szó, tehát körülbelül 88%-a az olasz vasútvonalnak alugóton halad majd át, csak két szakasz van, amely a felszínen halad, körülbelül 7 kilométeres hosszúságban. Itt a szúzai illetve az Orbasszánói szakaszokról van szó. Ezek bizonyosan fontos, értékes, sűrű lakott területek, ahol már jelentős infrastrukturális fejlesztések zajlottak. Tehát itt vannak különböző közutak, az Interport irányában. Itt 1870 71 ben épült vasútvonalról van szó, ez a hagyományos vonal, és itt egyirányú közlekedés zajlik. 1200 méteres magasságban halad ez körülbelül tengerszint fölött. A vasúti üzemeltetők ettől gyakran ez kettős, hármas vontatás, tehát két-három mozdonyt követel meg, és ilyen körülmények között ez a vasútvonal bizonyosan nem versenyképes más vasúti alagutakhoz képest, amelyeket ezekben az években építettek. Vasúti alagutakról van szó az Alpesek, Alpokban. E, csak két alagutat említenék, Svájc építette ezeket, amelyek Svájcot Olaszországgal kötik össze. Az egyik azon az útvonalon halad Domodosszolán keresztül, a másik pedig Kiasso Milánó, a Gotthard alagútról van szó. Nos, ezen alagutak összevethetők a Torino-Lyon alagúttal, és ott a lakosság teljes mértékben egyetértett ezen vasútvonal, vasúti alagutak megvalósításával. Tehát a hagyományos vasútvonalat nem lehet biztonságosan üzemeltetni és fejleszteni sem lehet a vasúti sinek profilja miatt és egyéb technikai részletek miatt, de nem hiszem, hogy ez érdekelni a teremben ülőket. Na most itt a hagyományos vasútvonal fejlesztését emlegetni, ez azt jelenteni, hogy ezen területet hanyatrásra ítéljük. Itt körülbelül 17-20 millió lakosról van szó, akik körülbelül 500 milliárd eurónyi GDP-t állítanak elő. Tehát itt nem arról van szó, hogy egy forrással több lesz az Alpokban, ez alul becsülni a probléma jelentőségét, az a beállítás. Itt arra tényleg kell gondolnunk, hogy európai szintű összeköttetésekről beszélünk, tehát ezek a projektek arra szolgálnak, hogy az olasz hálózatot összekössék az európai hálózattal. Tehát itt a növekedés elősegítéséről van szó az egységes piacon. Hogyha ezt nem valósítjuk meg ezt a projektet, akkor azt jelenti ez, hogy az Olaszország legtermelékenyebb részét kizárjuk az európai kereskedelemből az a tény, hogy 20 évvel fenn ellen tiltakozás ezen projekttel szemben. Nos, itt mindig egyes alapvető kérdéseket emelnek ki, a károkat, a nagyon nagy költségeket és ezen nyomvonal haszontalanságát, feleslegességét. Nagyon sok erőfeszítés történt, illetve történik annak érdekében, hogy ezt a projektet véglegesítsük. Ez a projekt a vízhez, levegőhöz és a többihez kapcsolódó problémákat megoldja majd. Akár ha a Brenner tekintjük, akár a Trieste-Davácsa nyomvonalat, nagyon gondos mérlegelések eredménye ez a két nyomvonal, Ausztria, Franciaország és Szlovénia bevonásával és itt a transeurópai hálózatok logikáján keresztül kell ezeket a szakaszokat szemlélni. 2009. októberében Kallas alelnök úr mutatta ezt be az Európai Parlamentnek. Nos, az európai közlekedési rendszer hozzájárul majd Európa gazdasági növekedéséhez, és azt hiszem, hogy ez a gazdasági növekedés, az új vasútvonalak megnyitása, bizonyosan hasznos, szükséges annak érdekében, hogy a kereskedelmet, a szabad piac működését elősegítsük, tehát az egész európai kontinens növekedéséről van szó annak egészében. Nem tudom, hogy az idő megengedi-e, de minden esetre válaszolok szívesen a kérdéseikre. Elnök, köszönöm, Wills kollégának adok szót. Ja, vielen Dank. Ich bin Mitglied im Umweltausschuss. Köszönöm, a Környezetvédelmi Szakbizottság tagja vagyok, és a Közlekedési Szakbizottság póttagja, és el kell mondanom, hogy amit a petíció benyújtói elmondtak, azt megerősíthetem egyrésztről, természetesen van egy különbség, hogy valaki egy gyors nyomonalat építe, ahol 180 vagy 200 km per órás sebességgel kell haladni, vagy pedig a létező nyomvonalakat korszerűsítjük. Megerősíthettem, hogy a lakosság körében, valamint a polgármesterek körében jelentős ellenállás tapasztalható ezen projekttel szemben. Meghívtak egy találkozóra, ahol 100 polgármester vett részt, a Velence-Triest szakaszról volt szó, egy vita zajlott az ottani városokban, és nagyon nagy szakértelemmel és a projekt ismeretében kifejtették, hogy milyen ö, káros környezeti kihatások ö, adódnak majd a városokra és községekre ezen nagysebességű vasútból, az idegenforgalomra is, például Velence közelében az ivóvíz is veszélyeztetve van a nyomvonalépítése okán, és az a kívánalom fejeződött ki, hogy például sokkal jobb lenne a velencei helyi érdekű közlekedést fejleszteni, hogy az embereknek ne kelljen már autóba ülniük. Tehát számomra érthetetlen, hogy Olaszország, amely gazdasági válságban van, egy ilyen hatalmas forrást fordít, hiszen az EU csak csaki részt biztosít, tehát egy ilyen hatalmas forrást biztosít erre a nagysebességű vasútra, amelynek ennyire káros kihatásai vannak. A Valdi Szúzában is jelentős tiltakozás uralkodik a lakosság körében a projekttel szemben. Az alagút építési helyét katonasság védi, Paul Murphy frakciómból járt a helyszínen. a tiltakozókat letartóztatták, és méltatlan körülmények között tartották ők őket fogva, nem is bocsátották őket szabadon. Azt hiszem, hogy egy jogállami rendszerben Noha Németországban sem tartanak be minden jogszabályt, de ez mindenképpen összeegyeztethetetlen a jogrendszerrel. És ez is megmutatja, hogy milyen heves az ellenállás a helyszínen. Az embereket bűnözőnek tekintik mindemiatt. A katonaságnak kell védenie, tehát az építkezés helyszínét, hát ez is teljesen elfogadhatatlan. Köszönöm. Elnök Alfanó kolléga következik. Elnök asszony, köszönöm, köszönöm, hogy ahogyan már kezdetben is kiemelte, újra lehetőséget biztosított a petíciók benyújtóinak, hogy kifejtsék álláspontjukat. Azt hiszem, hogy az általuk elmondottakhoz nem kell hozzáfűzni semmit, a bizottsághoz fordulnék, és az olasz minisztérium tisztviselőjéhez. Azt hiszem, hogy senki nem emelte ki a legfontosabb pontot, amelyet a petíciót benyújtók sogadjára kiemeltek. Biztosíthatom önöket, hogy én magam is ma délután fogok kérni híreket az Olaftól a három feljelentéssel kapcsolatban, amelyeket önök benyújtottak. Tehát kérdés, hogy ezeket megalapozottnak tekinti-e az olasz, tehát el kell -e járni ezekkel szemben, vagy egészen egyszerűen adakta helyezték ezeket. Nem tudom, hogy ki tájékoztatta az olasz minisztérium tisztviselőit, mert azt elmondani, hogy az 1860-as történelmi nyomvonal nem működik, illetve csak egy irányban, ez nem igaz, ez a nyomvonal teljes mértékben működik, de én nem tudtam ellátogatni a helyszínre, sajnálom, hogy azt kell mondanom, hogy ami elhangzott, az teljes mértékben következetlen a minisztérium részéről. Azt hiszem, hogy jobban kellene, arra, össz, jobban kellene a létező vasútvonalra összpontosítani, amely abszolút szükséges. Az áruforgalom volumene csökkent, hiszen nem volt erre igény. A mostanig elköltött forrásokkal fejleszteni lehetett volna, hogyha erre szükség lett volna a már létező vasútvonalat. És amikor a veszélyeségről beszélünk, Nos, mi nem erről beszéltünk, hanem arról, hogy erőszakot követnek el ezzel a területtel szemben, és itt egy haszontalan tervről van szó. Nagyon sok európai országot és különösen Olaszországot most válság sújtja, és most egy olyan beruházást végrehajtani, amit senki nem akar, hiszen a polgárok nem akarják ezt. A polgárok élnek jogukkal, hiszen van joguk arra, hogy ott éljenek, ahol házat vásároltak maguknak, és van joguk arra, hogy a gyermekeik egy olyan területen nőjenek fel, amely most érintetlen, ahogyan a tisztviselő is korábban említette. Ismerem a szúzai lakosságot, és el kell mondanom, hogy nagyon nagy szégyent éreztem, amikor ezt a területet katonai erőkkel foglalták el, azért, mert itt békés lakosságról van szó, amikor ők tüntetnek, és rendkívül nagy civil érzületről tesznek tanúbizonyságot a legidősebbek is mindenki, családok, gyermekekkel, hiszen az a céljuk, hogy az előjogaikat megvédjék, akkor nagyon jól tudjuk, hogy itt szélsőséges elemek is beszűrődtek ezen tiltakozók körébe, ez egy szokásos mechanizmus nagyon sok országban. Nos, bizonyosan elvétettük a célt, amikor ezekről beszéltünk, hiszen ez a projekt, ez haszontalan, ennek semmi haszna nincsen. Olaszország azt hiszem, hogy nem is képes ezen forrásokat rendelkezésre bocsájtani, nem rendelkezik ilyen forrásokkal hogyha ezt a pénzt, vagy ennek egy részét, amit elköltöttek, arra költöttük volna, hogy a létező vasútvonalat fejlesszük, akkor azt hiszem, hogy nagyon nagy eredményeket értünk volna el, és a polgárok is elégedettek lettek volna. Végezetül nemrégiben hallottam, hogy elvégezték az összes felmérést, az összes vizsgálatot. Szeretném tudni, hogy hogyan végezték el ezeket a felméréseket, hogyha az építkezéseket még meg sem nyitották. Jelenleg csupán bekerítették az érintett területet. Azt hiszem tehát, hogy ezek az érvek azok, amelyekről vitáznunk kell, és eh, jó lenne, hogyha ezt a vitát kiszélesítenénk annak érdekében, hogy megértsük, hogy itt eh, nem egy indokolatlan és ok nélküli álláspontról van szó, hiszen itt ezen a területen ezt a területet nem lehet megerőszakolni egyesek érdekei miatt. Azt hiszem, hogy a petíciót benyújtók érvei kimerítőek, nem akarom elismételni ugyanazt a dolgot sem a bizottságnak, sem az olasz, sem Olaszország képviselőjének. Debrun képviselő következik, mondja az elnök. Köszönöm szépen, és köszönöm mindenkinek, aki megosztotta velünk gondolatait, adatait, információit e témában. Két dologra szeretnék kitérni, amelyre vonatkozóan úgy érzem, hogy nem kaptam megfelelő tájékoztatást. Az egyik ezek közül a önkormányzatok, illetve a helyi közösség bevonása a döntéshozatalba. Ezzel kapcsolatban nem volt elég egyértelmű a válasz. Seem to be uh, contradictory. E, eltérő információkat kaptam ezzel kapcsolatban, a másik pedig a környezetvédelmi hatástanulmányok kérdése. Feljegyeztem, hogy az Európai Bizottság 2008-as válaszában petition. Uh, it said the Commission is of the view that a single EIA or clearly linked EIA úgy tűnik ebből, hogy a különböző szakaszok ö, szociális vagy a társadalmi hatását is figyelembe kell venni. Nos, amit Parker úr elmondott ma, a ból nem volt számomra világos, hogy ez megtörtént vagy megtörténik-e majd. Ő ugyanis új fajta mechanizmusról beszélt, amelyet az olasz hatóságok vezetek be, amely szerinte ezt megoldja. Ugyanakkor az olasz hatóságoktól hallott, szervektől hallott válaszban ez nem szerepelt. Szeretnék egyértelmű választ kapni arra, hogy egy darab egységes környezetvédelmi hatástolmányról van szó, vagy olyanokról, amelyek összefüggnek, és a különböző szakaszok kumulatív hatását veszik figyelembe a vasútvonal egész hosszára vetítve. Köszönjük, Ókán asszony következik. Igen, köszönöm én is a prezentációkat. Régóta kerügetjük már ezt a kérdést itt a parlamentben, már 7 éve szerepel napi renden, legalább. Úgy tűnik számomra, hogy pénzt pocsékolunk. Az Unióban azonban ez nem tiltott dolog. Ez ügyben nem tudunk segíteni. Az olasz bürokrácia működését nem szabhatjuk meg. A pénzpocsékolás önmagában még nem törvénytelen. Ugyanakkor új információ volt számomra, hogy a transeurópai közlekedési hálózatokra vonatkozó e, iránymutatások, illetve finanszírozási szabályok változnak majd október 19-én. Minden esetre érdemes lenne ezt a petíciót mindenképpen nyitva tartani egész addig, amíg e, nem látjuk, hogy mi újdonság kerül majd, lát majd napvilágot, e, addig nem tudjuk eldönteni, amíg nem rendelkezünk teljes információval ezügyben, tehát az EU finanszírozás olyan alakulatéten, tehát a transzeurópai közlekedési házatok ügyében. Venti, kollega Ha nincs más hozzászóló, Bosztináró kolléga. Yeah, now it's okay. Only two small remarks. Number one. Két rövid megjegyzésem lenne. Először is egyértelmű, hogy bármiféle környezetvédelmi hatástanulmány is készül. A közösséggel, a helyi közösséggel és a helyi szervekkel, az önkormányzattal ezt mindenképpen egyeztetni kell. És a most kapott információ azt mutatja, hogy a helyi közösség és az önkormányzat bevonása úgy tűnik, hogy nem egyértelmű, hogy megtörtént-e. Amíg ennyi tüntetőt látunk, és ennyi polgármester, ahogy azt említette a kollega, száz polgármester gyűlt össze, hogy a projekt ellen tüntessen, akkor tisztázni kell, hogy bevonták-e a helyi lakosságot, támogatják-e vagy ellenzik -e ezt a projektet. Hiszen itt túlságosan nagy mozgás tere az Európai Bizottságnak nincsen. Tisztázandó ezt az aspektust, a második javaslatom pedig nagyra becsült előttem szóló kollégák gondolatmenetét folytatja. Tartsuk egyelőre nyitva ezt a petíciót, és próbáljuk a illetékes olasz hatóságokkal tisztázni a nyitott kérdéseket, és zárásképpen elnök asszony, hiszen hogyha a közelmúltban csatlakozott uniós tagállamban történne mindez, mondjuk Romániában, akkor még érteném is a dolgot. De amikor egy alapító tag államról van szó, akkor bizony úgy tűnik számomra, hogy az uniós jognak élményt szerezni, ez alapvető fontosságú. Ti. Köszönöm, lezártam a felszólalók listát, és kérdésem, hogy a minisztérium képviselője tud-e válaszolni a feltett kérdésekre. Köszönöm, elnök asszony. Ami a környezetvédelmi hatástanulmányt illeti, a Torino-Lyon nyomvonalat illetően létezik a szakvélemény. Ez a 760-as számú ö, szakvélemény 2011. július 29-ről datálódik ez, ebben mindenki betenkedhet. Szeretném kiigazítani, hogy itt a Torino-Lyon nyomvonalat valaki azt mondta, hogy nem támogatja a környezetvédelmi hatástanulmány. Nos, ugyanez érvényes a Velence Mestre nyomvonalra, Mestre Triest nyomvonalra, amely négy szakaszra tagolódik, de ez nem opportunizmus okán van így, sem pedig azért, hogy az adatok valóságát el akarnánk rejteni, hanem itt négy vasúti szakaszról van szó, amelyek sajátos jellemzőkkel rendelkeznek. A környezetvédelmi hatos tanulmány, amelyről az előbb szólt a DG Ambient, a kép, DG környezetvédelmi szak képviselője, Nos, itt a szakaszok hatásainak kumulációjáról, kum, kumulációjáról van szó, tehát szeretném azt kiigazítani, hogy itt nem volt egy kumulatív hatás ezen szakvélemény esetében. A harmadik pont pedig a hiányzó helyi részvétel. Nehéz lenne azt állítani, hogy nem konzultáltak a helyi lakossággal. Igenis voltak ilyen konzultációk, mindannyian tudjuk ezt, hiszen ismert az, hogy létrejött a megfigyelőközpont, a Valdi Szúzai műszaki kerekasztal, tehát széles körű konzultációk zajlottak, és ez némileg enyhítette a helyi lakosság ellen érzését ezzel a projekttel szemben, de azt, meg, azt cáfolni vagy tagadni, hogy konzultáltak volna a, hely, a helyi a lakossággal, hát számomra ez kicsit elképzelhetetlen. Elnök, köszönöm. Percenként egy, ö, egy percet kapnak fejenként a válaszra, tessék. Nos, tehát egy nagyon fontos pontosítás. Nem tudom, hogy Az olasz közlekedésügyi minisztérium képviselője tudja-e azt, hogy a WWF panaszát befogadták itt a környezetvédelmi hatástanulmány szakaszokra való felosztásáról van szó. Tehát ezt a panaszt, ezt a fellebezést befogadták. Én néhány hónappal ezelőtt már megküldtem más, egy másolatot a bizottságnak, amely bizonyítja, hogy ezt a feljelentést elfogadták. Tehát ö, hamis azt kijelenteni, hogy ö, lehetséges négy környezetvédelmi hatástanulmányt készíteni, négy külön hatástanulmányt. Ez az első dolog. A második fontos tény, ezen év kezdetén átadtam azokat a dokumentumokat, amelyek azzal foglalkoznak, hogy hogyan kezdődtek meg az adminisztratív eljárások, annak érdekében, hogy a polgárok esetleges észrevételeket tehessenek, illetve az intézmények. Nos, a határidőket nem tartották be a projektfejlesztők, és ezeket az aktákat ha akarják, elküldöm a másolatait, ami ugye ezen akták községekhez való befutását illeti. És egy utolsó dolog, egy határozat, amelyet egy önkormányzat hozott Venetóban, akik ellenzik ezt a projektet, és ez más községek, települések határozataihoz társul. Venetóban senki nem ért egyet, csak egyetlen egy település ért egyet a nyomvonallal, az összes többi önkormányzat ellenzi azt, az összes többi ellenzi, különösen Venetóban. Nem tudom, hogy erről van-e tudomása az olasz közlekedésügyi minisztérium képviselőjének. Grazie. Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Pochissimo, pochissimo. Pochissimo. Ci troviamo in una singolare situazione. Sajátos helyzetben vagyunk, az Európai Parlamentben vagyunk, azt vártuk, hogy választ kapunk az Európai Bizottságtól, egyes képviselői itt vannak, de hallgatnak, és ehelyett egy olyan szemét beszéltetnek, aki nagyon nagy zavarban beszél, és nagyon jól lehet érezni, hogy semmit nem tud arról, ami, amiről beszél. Tehát Ferradza úr szavait mások írták meg, ő egy iskolai nebulóként olvassa fel ezt a beszédet, ez az igazság. Tehát kijelentjük, hogy amit Ferradza úr mondott, az hamis, ahogyan már elmondtuk, itt van nálunk egy dosszié, és az tartalmazza a válaszokat, akár három hónapig olvashatják, hiszen rengeteg több ezer dokumentumot tartalmaz ez a dosszi, és ez lehetőséget nyújt a petíciós bizottságnak, hogy saját maga alakítsa ki véleményét. Az Európai Bizottságtól várunk választ, nem pedig a minisztériumtól, mert ahelyett, hogy itt számadatokat emlegetne, és itt nem akarok részletekbe bocsátkozni, de ez egyszerű manipuláció. A petíciós szakbizottság a képviselők manipulációja. Sajnálom, hogy ezeket a dolgokat kell elmondanom, de ez az igazság. Tehát itt meg is állok, és kérem Adzoni asszonyt, elnök asszonyt, hogy olvassa el, illetve olvastassa el munkatársaival ezt a dossziét, hiszen ez tartalmazza az igazságot. Eh, Köszönöm szépen, mondja az elnök. Az eljárási szabályaink szerint itt nyilvánvaló ö, ellentmondás van az olasz kormány képviselője által kijelentettek és a petíciót benyújtók állításai között mindannyian részt vesznek ebben az eljárásban. Sajnos, ahogy Auken kolléga elmondta, 7 éve zajlik ez a munka itt a petíciós szakbizottságban, de ennyi, sőt akár több éve is kezdődött meg a vita ezzel a beruházással kapcsolatosan, sok más beruházáshoz hasonlóan, amelyek egy európai terv részei, amelyek, amelynek része az olasz kormány, mégpedig évtizedek óta, és mindent összegezve itt egy politikai szándék fejeződött ki, és ez vezetett azon következtetésekhez, amelyek a 19. találkozóban, találkozó során nyernek majd megerősítést, hiszen ott egy európai ö, tervben fognak megállapodni. A mi szakbizottságunk hatásköre az, hogy közvetítsünk azon szereplők között, akik nem tudnak egymással kommunikálni, és ö, megpróbálni meglátni a problémákat. Ezt a munkát már a korábbi szakbizottságülésen is lefolytattuk, ahol további válaszokat kaptunk, de ezek nem voltak kielégítőek az Európai Bizottság részéről. Most pedig meghallgattuk az olasz kormány hivatalos álláspontját is, amelyel önök nem értenek egyet. Az egyetlen javaslatunk kollégáink meghallgatása után, így például Bosztináru kolléga meghallgatása után az, hogy további pontosítások, pontosításokat, információkat kérjünk az olasz hatóságoktól. Kérem tehát, hogy a kollégák értékeljék ezt a javaslatot, hogy tehát az olasz hatóságokhoz fordulunk további információt kérve azon pontokkal kapcsolatosan, amelyek eléggé pontosan, konkrétan megjelentek a petícióban a petíciót benyújtók részéről sürgősséggel kérhetünk egy választ, és aztán értékeljük, hogy milyen további lépésekre van szükség. A petíció, amire utaltak, Spessotto asszony petíciója a hivatal által megvizsgálásra került, az Európai Bizottság elé tártuk, és várjuk a választ a bizottságtól. Azon petíció témája a mai vita részét is képezi, hiszen a Velence-Triest szakaszt érinti, tehát részben már a mai vitában is felvetődött ez, de mindenképpen tájékoztatjuk majd erről önöket. Még egy kérdés az Olafhoz benyújtott panaszokról beszéltek önök, és egy akta csomóról, amelyet megküldtek az Európai Bizottságnak, illetve a Petíciós Szakbizottságnak. Mikrofon nélküli felszólalás. Tehát ez ebben a dokumentumban szerepel ez az aktacsomó, ezt most nekem átadták, rendben, ezt is értékeljük, aztán majd válaszolunk. Ezzel ezt a petíciót, ezt a pontot lezárjuk, köszönetet mondok a petíciót benyújtóknak, és áttérünk a napirendünk következő pontjára. Kérem a kollégáktól, hogy fordítsuk meg a napirendet. A 9-es pontot vennénk előre, mivel itt van a petíciót benyújtó, a másiknál viszont nincsen, tehát a vendéges szembeni udvariasság okán kérem, hogy fordítsuk meg a napirendet. Nincsen kifogás ezzel szemben. Meg is adom a szót Navratil úrnak a 386-os per 2007-es petícióval kapcsolatosan. Is this working? Yeah, it's on, it's on. Yeah. Buongiorno, signora Mazzoni.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 for the progression of petition number three. Köszönöm, hogy eh, lehetőséget kapok eh, arra, hogy a 386 per 2000-ről beszéljek, amely az ír, amely az európai cukorreformról szól, amelynek a célja az lett volna, hogy a legkevésbé hatékony termelőüzemek kiiktatásával megpróbálja hatékonyabbá tenni a cukoripart. Ez nyilvánvalóan eh, dicséretes, de sajnálatos módon az adminisztrációja a reform folyamatnak, és egyéb problémák az ír cukoripar felszámolásához és komoly gazdasági károkhoz vezettek. Ez eh, tette szükségessé a petíciónkat. Court of Auditors of November 2000 az Európai Számvőszék 2010, 2010 novemberében megerősíti, egyébként itt van az előttem lévő dokumentumokban is, megerősíti tehát, hogy a folyamatban jó néhány hiányosság található volt, például az elavult, nem pontos és félvezető adatok használta itt a jelentés 21. oldalára, 24. oldalára utalnék. A számvőszék megállapította, hogy gazdasági indok nem volt arra, hogy az ír cukoripart úgy, adja bezárják, főként mivel az egyetem fennmaradó ír eh, cukorgyár az egyik leghatékonyabb volt Európában. A gyárbezárásokkal szinte, szinte száz évvel visszavetették Kirországot, mielőtt megkezdték volna a cukoripa feldolgozást. Uniós pénzeket pocsékoltak, sőt, még rosszabb, és teljesen felesleg, érdekesen egy őshonos és fenntartható gazdaságot, gazdasági ágazatot vertek szét, amely munkahelyek ezreit teremtette meg, családok ezreit tartották közvetlenül vagy közvetve. Két tanulmány készült az ír cukorfeldolgozás cukoripar jövő, jövőjéről, augusztusban és szeptemberben idén, amely azt mutatja, hogy az írgazdaságban igen fontos szerepet játszhat. A cukorrépa feldolgozás 640 millió eurónyi felhasználatlan pénz van a cukorreform alapban, és kb. 400 millióba kerülne e, újra megnyitni a feldolgozó gyárat. A szemövőszék megállapításainak kontextusában én is osztom azt a széleskörű véleményt, hogy minden jogunk, okunk, indokunk megvan arra, hogy ezt a tőkét az Európai Unió bocsássa a rendelkezésünkre, és erre ezt az iparágat újraindítsuk be, hiszen erre óriási szükség van. Ezért alapvetően át kell tekinteni ezeket a tényeket, főként a számvőszéki jelentést, eh, amelyet egyébként eh, segíthet az a melléket információ, amit eh, megtalálnak. Ezt nem fogom felolvasni. Azonban arra kérem az önök petíciós bizottságát, hogy ne felejtsék el a következőket. Ha nem zárták volna be a fennmaradó cukorgyárat Írországban, akkor az elmúlt öt évben adózás előtti 236 millió eurós profitot termelhetett volna a EU referencia, cukorreferencia ára alapján. Mivel a referenciál közel kétszeres a világpiaci ár, valószínűleg ennél még nagyobb nyereséget termett volna ez a cukorgyár. Nem lett volna szabad megfosztani Írországot ettől az ágazattól, főként ilyen gazdasági nehézségek időszakában. Az Európai Unió alapelvei között szerepel többek között a demokrácia, a gazdasági esélyegyenlőség és a tisztességes fair eljárás. Az ír népszavazás, amely az uniós tagsághoz vezetett, több 73-ban többek között azon alapult, hogy az éves ír cukorkvóta 200 ezer tonna lenne az uniós, akkori uniós 9 millió tonnás termelésből. Az uniós cukorreform eh, meglepő módon lehetővé tette, hogy egy eh, igenis érdekelt eh, magánszemély feladja a teljes ír cukorkvótát, anélkül, hogy ezt felajánlotta, fel kellett volna ajánlani a bármely más, bárkinek másnak. Ez teljesen abszurd, és állandóan azokkal azt indokolják az uniós hatáságok, hogy ebbe a döntésbe sem a bizottság, sem a tagállam nem avatkozhatott bele, hiszen ilyen mechanizmust a tanács nem fogadott el. Így tulajdonképpen teljes kudarcot vallott az Európai Unió, az uniós 11 milliós termelési szintből most így Írország nulla kvótával rendelkezik. A számvőszék jelentés azt is mutatja, hogy legalábbis Írország esetében az Európai Bizottság elavult és nem helyes adatok alapján hagyta jóvá ezt a döntést, ami nem csak hibás döntés volt, hanem jogilag is megkérdezhető, hiszen így a végeredményt is befolyásolta. A cukor reform Eh, egyik alapelve volt az érdekeltek, érintetek bevonása, és ennek ellenére a tavaly télen hat alkalommal, hat különböző alkalommal 2000 termelő részvételen megtartott ülések alapján egyértelmű volt, hogy velük elhitették, hogy csak a gyár bezárás volt az egyetlen lehetséges megoldás. Az Európai Bizottság felelőssége volt, hogy ezt a radikális reformot minden érintett időben teljes mértékben megértse, ezért ne felejtsék el, felhívom a figyelmüket arra, hogy a felelősséget így ezzel nem lehet levenni azon szerv válláról, amely tovább adta másra hárította a döntés meghozását. The factory. Please see paragraph 30 of the report. Az említett meló cukorgyár bezárásának indoklása teljesen félrevezető, hiszen az előző évben 25 milliót körtött a tulajdonos a gyár modernizálására. A Melo cukorgyár az Európai Bizottság mivel csak a nem hatékony gyárakat kívánta bezárni, ezért nem lett volna szabad kompenzációt biztosítani a gyárbezárásra. Zárásképpen tehát egy ilyen stratégiai iparág bezárása egy olyan szigeten, amely nagy mértékben függető az iparágtól, méghozzá nem helyes félrevezető adatokon alapulva és az érintettek bevonása nélkül jóval alulmúlta azt az igazgatási szintet és minőséget, amelyet az ember az Európai Bizottságtól joggal elvár. Ennek értelmében az ír cukoripart újra kell az Európai Bizottságnak indítania, és főként azért, mert erre a cukor alapban bőven megvannak a szükséges források. Elnök asszony, ezért a e petíciót ön elé és az önök bizottság elé terjesztem, annak érdekében, hogy szolgáltassanak igazságot, kompenzálják az ír cukoripar érintettjeit, legalábbis erre az Európai Bizottságot kérik fel. Köszönöm a figyelmüket, és előre is köszönöm a megértésüket. Köszönöm elnök azt. Grazie Köszönöm felszólalását, hogy bemutatta a petíciót. Törfis úrnak adom meg a szót a mezőgazdasági főgazgatóság részéről. Thank you, Chair. First. Köszönöm, elnök asszony. I have to say that I'm slightly surprised because... Hadd mondjam el, hogy egy kicsit meg vagyok lepve, mert Navratil úrnak az eredeti petíciója bioüzemanyag ipar létesítéséről szól Írországban, és ahogy ő maga is mondta, az ír cukoripar tulajdonosának erre meg lett volna a lehetősége, de ő inkább azt a lehetőséget választotta, hogy leállítja a termelést, és leállítja az üzemet, és a kompenzációt választja az Európai Bizottságtól. Az írkormánytól kapott információink értelmében a céget most már leszerelték, és immár nem állítható át bioüzemanyag gyártásra. De természetesen semmi nem akadályozhat meg senkit abban, hogy bármely tagállamban bioüzemanyagárat, bioüzem, bioüzemanyaggyárat létesítsen, független attól, hogy van-e kvótája, vagy sincs. Ehhez képest Navratil úr mai beszédében a cukortermelés, mégpedig az élelmiszer célú cukortermelés témáját vetette fel, és erre én csak annyit tudok mondani, hogy a számvevőszék az Európai Bizottság hatástanulmányait kritizálta az egyes tagállamokra vonatkozóan, és ahogy önök is tudják, egyes cégekben, egyes országokban ugye a kvótát 30-40 személy birtokolja, nagyon nehéz megbízható információkat szerep, szerezni nyerességrátákról, mert ez az üzleti titkok körébe tartozik. Noha elismerhető az is, hogy ilyen körülmények között a hatástanulmány adatai nem voltak adott esetben helyesek. Azt is el kell mondani, hogy nem az Európai Bizottság döntötte el, hogy melyik céget zárják be, és melyik maradhat meg, hanem a cég tulajdonosa minden rendelkezésre álló adat birtokában dönthette el, hogy az ő cukorgyára alacsonyabb referencia ár mellett életképes lesz-e a cukorreform után ezért én nem is tudom, nem is értem, hogy hogyan lehet az Európai Bizottságot kritizálni, amiatt, hogy egy tőkés eldöntötte, hogy mit tesz a pénzével. Nyilván lehetett volna azt is választani, hogy kicsit csökkenti a termelést, vagy átáll bioüzemanyaggyártásra, vagy teljesen bezárja a gyárat. Az Európai Bizottságnak ebben a döntésben semmi beleszólása nem volt. Szeretném felhívni a figyelmüket arra is, hogy a cukorkvóták jövőjéről az illetékes biztos, mezőgazdasági biztos Október 12-én a beszédében majd további információkat fog nyilvánosságra hozni. Legekelli. Köszönöm, Kelly úr kért szót. Uh, thank you very much, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Először is uh, meg szeretném köszönni Navratil úrnak uh, azt, hogy ezt a témát a nemzetünk nevében és javára felvetette. Ez egy nemzeti kérdés, nem pedig egy ipari kérdés. Ráadásul ez nagyon sok embert aggaszt Írországban, mert elvesztettünk egy nyereséges, tradicionális ír iparágat az Európai Bizottság politikája, illetve az Európai Unió politikája nyomán. Egyébként a globalizáció miatt is elveszítettünk iparágakat és üzemeket, azokat nem kaphatjuk vissza, ezeket visszakaphatjuk, és onnantól kezdve, mihelyest is újraindul a cukorfeldolgozás Írországban, nem lesz szükség további kompenzációra és támogatásra Európától, mert ez nyereséges üzletág. Írországban nagyon komoly hagyományai vannak a cipor gyártásnak. Négy gyár dolgozta fel az Írországban feldolgozott, illetve termelt cukorrépát. Ebből aztán egy üzem maradt az utóbbi időszakra, és annak ellenére, amit dr. Fischer mond, egy olyan cég, amely 25 milliót költ a bezárás előtt egy évvel Eh, a gyár modernizálására nyilván nem tette volna meg, eh, hogyha a következő évben le akarja zárni a céget, illetve be akarja zárni az üzemet. Ez csak azért tette meg, mert nagyon nyereséges volt az üzemek bezárása. Nyilvánvaló, hogy a cukorgyártást eh, össze kellene hozni az üzemanyag, a bioüzemanyag gyártása, mert ezek egymást kiegészítő tevékenységek, és a kettő együtt igazán nyereséges nyilvánvaló, hogy ez akkor indulhat be, hogyha a, egy üzemet újraindítunk. Mint ahogy Navratil úr is mondta, 640 millió euró van most a cukoralapba, ez elveszik a cukoralapból, hogyha nem használják fel. 400 millió elég lenne a cukorüzem újraindításához, és onnantól kezdve az már magától fenntartaná magát azt is érdemes megfontolni, hogy hova kerültek a cég gyárai, gyártósorai. Nos, Oroszországba és Izraelbe. Ez is egy eredménye volt a cukor reformnak. A kapreform egyik fontos eleme a termésforgó, ami egy nagyon furcsa politika volt, mert Írországban egyes területeken a cukor az ideális termény, és hogyha a 2020-as politika keretében csökkenteni akarjuk a széndiokszid kibocsátást, akkor erre megint csak a bioetanol, a bioüzemanyag a válasz. Írország ilyen bioüzemanyag előállítására teljesen alkalmas, és mi pedig ebben a parlamentben állandóan a 2020-as stratégiáról, illetve annak környezetvédelmi aspektusairól beszélünk. Azt gondolom, hogy Navratil úr egy nagyon jól összeállított anyaggal érkezett, és azt szeretnénk, hogyha az Európai Bizottság felülvizsgálná az álláspontját, hiszen hamis adatok, rossz adatok alapján hozott rossz döntést, ahogy ezt a számvevőszék is megállapította. Az egyetlen módja annak, hogy jóvá tegyék ezt a hibát, és igazságot szolgáltassanak Írországnak, mint nemzetnek, Eh, az úgy lehetséges, hogyha újraindítják az ír cukoripart, ennek pedig egyetlen egy módja lehetséges. Köszönöm. Köszönöm, Kelly. Brendan kolléga következik. Thank you, Chair. Colleagues... Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák, a számvőszéki jelentés eh, a petíció érdemi részét azt alátámasztja. Navratil úr eh, az adatok igazolhatóságáról beszél, illetve annak a szükségességéről, hogy a jövőben a kap reformja eh, valóban értelmes célt szolgáljon. Hogyha a cukor reformot vesszük például, akkor láthatjuk, hogy az intézkedéseket követően a kap eh, több mint egy milliárd euróval többe kerül. Eh, szubvencionálták egy profitábilis, rentábilis gyárbezárását, miközben 300 munkás vesztette el a munkahelyét, és 3000 termelő megélhetését, főként úgy, hogy az előző évben komoly összegeket fektettek be, 25 millió eurót. Írország fontos, hogy a jövőben ne igye meg a levét az ilyen reformoknak, ne kerüljön hátrányos helyzetbe, és a petícióben nyújtanának csak gratulálni tudok, valóban jól érvelt, és remélem nem pusztába kiáltott szó lesz, amit most elmondott. De Brun. De Brun képviselő. Yes, I, I just... Köszönöm. Egy dolgot szeretnék hozzáfűzni. Annak idején többen is érveltünk amellett, hogy inkább a szerkezetváltásra, mint a gyárbezárásra lenne szükség. Jól emlékszem, hogy az egyetlen információ, amit akkor kaptunk, az az volt, hogy a gyárbezárás volt az egyetlen lehetséges megoldás, és megfelelő kompenzáció nyújtása. Hogy ezt az információt azért kaptuk, mert, mert a kvóta tulajdonosa akarta ezt így, azt nem tudom. Talán az uh, Agrár főigazgatóságnak kellene erre választ adnia, de egyértelműen ezt az információt kaptuk akkor a kérdéseinkre. Um, had they gone for the other option, all of the environmental impacts of that option. A környezeti hatásokat is persze egyértelműen fel kell mérni, határozottan. Um, mondom ezt, de el kell mondanom, hogy az elmondottak, az írkollégák és a petíció benyújtója által elmondottakból egyértelműen kiderül számomra, hogy was not clear and I would like to hear from the Commission whether their, their view Tehát nem kaptunk ki tiszta és világos információt, jó lenne, hogyha végre világosan láthatnánk ezügyben. The proposal that they did and the information that they then passed on to others. Yeah. Ja, vielleicht ganz kurz. Ja, Ruhr egészen röviden kiegészítésként. Az a probléma, amivel most küzdünk, nos, az a baj, hogy most már nem tudunk segíteni a petíciót. Benyújtanak, hiszen a gyár eltűnt, a termés leállították. Teljesen érthető, hogy nem lehetséges, hogy egy cukortermés most Írországban feladnak, itt legalább a jövőről kellene elgondolkodnunk. A bizottságot szeretném egy kicsit védni, a cukor piaci rendtartás végül is rendben van. Azon parlamenti képviselők, akik, némileg, akik később a képviselővé, nos én a kvóták kérdését illetően jónak tartom, hogy először a bizottság segít a cukornál vagy a dohánynál is, de aztán meg akadályoz minket, és a cukornál az volt a helyzet, hogy reagálni kellett egy olyan időben, amikor túltermelés alakult ki cukorból, és szubvencionált árakkal ö, kellett a világpiaci árakkal versenyeznünk. Most pedig elmondhatjuk, hogy eredményes volt a beavatkozás, a cukortermelés csökkent, és most hirtelen az a probléma jelentkezik, hogy a cukoripar él panasszal, hogy már túlságosan kevés a cukor Európában. És éppen ezért jobb lenne a következő agrárreformot illetően ezen cukorpiaci ö, szabályozást nyugodtan megvitatni. Talán ki lehetne inkább szállni ebből a cukorpiaci szabályozásból. Vannak hatalmas ellenállások itt ezzel szemben a parlamenten belül, a mezőgazdasági szakbizottságban is. Talán jó lenne, hogy minden régió saját maga döntene arról, hogy mit termeljen, és hogyan akarja aztán értékesíteni a terményeit jelenleg az ön országában lezertek, leállították a termelést, de mindenféleképpen a jövőre kellene gondolnunk, és Kelly kolléga is itt van. Nos, itt a mezőgazdasági szakbizottságban együtt nyugodtan meg kell vitatnunk, hogy a cukorpiaci szabályozással hogyan járjunk el a jövőben. Ez a tulajdonképpen egy probléma. Na most, ami opcióként, opcióként felvetődött a cukorpiaci rendelethez képest, Elég észszerű volt a bizottság részéről, mely szerint mi most nem akarjuk megszabni, hogy hol kell állítani a cukortermelést, csak opciókat adunk, és a különböző országok vagy régiók aztán különbözőképpen élhetnek ezzel az opcióval, vagy ezekkel az opciókkal. Az ön országa úgy döntött, hogy teljes mértékben kiszáll a termelésből, bezárja a gyárat, ez tehát az Írország döntése. Az én problémám szakemberként, mezőgazdasági szakbizottság tagjaként az, hogy ma nem tudunk segíteni, a cukor jövőjéről vitáznunk kell, és minden országban, minden régióban azt kell termelni, ahol ott a legnagyobb, amire ott a legnagyobb szükség van. Elnök, köszönöm, nincs több felszólaló. A petíciót benyújtónak adom meg a szót válaszadás céljából. Thank you, madam. I don't think I need the... Köszönöm. Hangzott itt eh, jó néhány dolog, és eh, ezek egy része féligasság volt, más része meg eh, egyáltalán nem volt igaz, és nem bántó szándékkal mondom ezt. Az egész cukorreformot elkapkodták. És ennek bizonyítékát nem is kell különösebben keresgélni. Négy opciót kaptak a cukorgyárak. Az egyik az az, hogy fizessen egy felárat, amely négy éves profitnak felelt meg. A második meg lehetőség az az volt, hogy teljesen átáll etanolra a gyár, ami egész egyszerűen tökkelütött ötlet volt gazdasági szempontból, mert gazdasági értelemben nem lehet a cukorrépa feldolgozást biotenolra átállítani, mert ez nem nyereséges, nem lehet nyereséges egészen 150, euró, 150 dolláros olajárig. És hát ugye volt még a másik opció az a gyárakkal kapcsolatos bezárás. Nem akarok most itt belemenni a cukorgyártásba három szakaszra lehet osztani. A cukor finomítás az utolsó szakasz, ami egyébként a legkevésbé költségigényes szakasz, bocsánat, az a leginkább költségigényes szakasz, tehát hogyha ezt kihagyva a második szakasz után bioüzemanyaggá állítják, bioüzemanyagra állítják át részleg a gyárt, részben a gyártást, akkor az viszont már kifizetődő lehet a negyedik változat az az volt, hogy zárják be a gyárat. E, és örökre. Ez e, egy páneurópai program volt, minden országnak részt kellett volna ebben vennie, és az Európai Bizottság jegyzőkönyvei azt mondták a szabályoknak, hogy eh, itt vannak a szabályok, eh, hajtsátok végre, és aztán majd gyertek vissza, és mondjátok meg, hogy mi történt. De a eh, valóságban ez nem így működött, különösen nem Írországban, mert ugye minket hívtak, Kelta a tigrisnek, E, és ugyan nem az önök hibája kelt, a tigris most e, megdöglött, és ráadásul a cukoripar is eltűnt. A cukoripar e, képviselői annak idején azért akarták bezárni a cukorgyárakat, hogy azt a területet, amin a gyár fekszik, az értékes ingatlant eladják. És ezt nem szabadott volna megengedni. Ha az Európai Unió kvóta szabályozást vezet be, ami, és a német kollégával, illetve a képviselő úrral egyetértek, hogy ez nem helyes, nem helyén való, de ha már a kvóták mellé, mellett döntünk, akkor legalább a kvóták legyenek értelmesen kitaláltak, Márpedig pedig Írországban 40 euróval többe kerül a cukort, im, cukor importja. Tehát drágább, mintha helyben gyártanák. És ezért is mondom azt, hogy ez egy elkapkodott rossz politika volt, erről szól ez a petíció. Kelly kollégának adom meg a szót rövid válaszolást érve. Uh, uh, köszönöm elnök asszony. Először is uh, még egyszer megköszönöm, hogy Navratil úrnak lehetőséget adtak arra, hogy itt beszéljen, és köszönöm a kollégáknak is, hogy szóltak erről a témáról. Abban is egyetértünk, hogy az európai cukoripar jövőjéről kell tartanunk egy vitát, mert most már kevés a cukor Európában, már csak 85%-ban látjuk el magunkat, korábban túltermelés volt, össze kell szednünk itt magunkat Európában. Márpedig Írország egy olyan terület, ahol lehetne gazdaságosan cukrot előállítani, és egyéb terméket is. A cukorgyártás leállítása egész közösségek szétbomlásához vezetett, és eh, én azt gondolom, hogy ezt a nagy igazságtalanságot és ostoba döntést jóvá lehetne tenni most. Ezt szeretném kérni, köszönöm. Grazie. Köszönöm. Összefoglalva tehát a vitát ezzel a petícióval kapcsolatban, úgy tűnik tehát számomra, hogy mindenki egyetért annak a lehetőségével, arra, hogy lezárjuk ezt a petíciót tekintettel arra, hogy a petíció tárgya már lezárult, de a vita témáját nyitva hagyjuk. Esetlegesen kérdésre fordulunk a mezőgazdasági szakbizottsághoz, amely hatáskörrel rendelkezik ezen kérdéssel kapcsolatosan. Oken kolléga, ezzel a ponttal kapcsolatban kíván felszólalni? Uh, Bármi is a véleménye az etanollal vagy a cukoriparral kapcsolatban, ez egy írügy. Nagyon bonyolult, illetve nagyon nehéz lenne most számunkra egy olyan ígéretet tenni, hogy majd a jövőben teszünk valamit, mert igazániból ez egy ír belső ügy nem tudunk igazándiból tenni semmit ebben az ügyben, hamis reményeket ébresztünk csak. Jár úr, azt hiszem, hogy a bizottság elnökének annyiban igaza van, hogy a mezőgazdasági szakbizottság különösen most foglalkozik a cukorpiaci rendülettel, az agrárreformmal. Meghallgatást akarunk előkészíteni a mezőgazdasági szakbizottságban ezzel a témával kapcsolatban, hiszen a cukorpiaci rendeletet reformálták, túlságosan nagy volt a termelés, és rosszak a piaci árak. Akkor most az helyzet teljesen megváltozott, jó piaci árak van, vannak, és túl, túl kevés a termelés. Tehát teljesen helyes az elnök kijelentése, konkrét ügyben nem tudunk segíteni, a gyárat már bezárták, de azután is van élet, van jövő, és a cukorpiaci rendelet jövőjéről az Európai Parlamentben és a mezőgazdasági szakbizottságban kell vitáznunk, tehát az elnök asszonynak igaza van. Quindi ritorniamo Visszatérünk tehát javaslatomra, nem? Kelly kolléga. But I think, in fairness, this is a... De szerintem ez nemzeti ügy, ahol óriási hibát követtek el, és hogyha az általános vitára hagyjuk ezt a kérdést, akkor fennáll a lehetősége, hogy a fő kérdést félresöprik, mert hibás adatokon alapult a döntés, ahogy azt a számvőszék jelentése is megmutatja, tehát igazságtalanság történt, ezzel mégiscsak külön kérdésként foglalkoznunk kell ebben a kontextusban. Tehát ezt az aspektust mindenképpen nyitva kellene hagyni. Köszönöm. Sul punto, purtroppo, Kelly. Eh. Sajnos azzal a ponttal kapcsolatosan, Kelly úr, hogy igazságot tegyek, nem mi vagyunk az a szervezet, amely az bírósági ítéleteknek érvényt tud szerezni, csak tudomásul tudjuk venni mindezt. Egy levél formájában az írhatóságok irányában, ahol is felhívjuk a az írhatóságok figyelmét erre a témára és az ezzel összefüggő speciális kérdésekre. De a petíciót le kell zárnunk, a téma, amely a petíció tárgyát képezi, át vihető a mezőgazdasági szakbizottsághoz azon okok miatt, amelyeket kifejtettem. Tehát az írhatóságoknak levelet küldhetünk, annak érdekében, hogy felhívjuk a figyelmüket erre a témára, másrészt pedig a kérdést átadhatjuk a mezőgazdasági szakbizottságnak, amely illetékes ebben a kérdésben. A kollégák egyetértenek? Le. Va bene, siamo d'accordo. Rendben, egyetértünk tehát. A, a, quick, a quick response, and I, I, won't even use... Gyorsan reagálnék. A KPMG eh, eh, szaktanácsát kértem ki, elolvasták a dokumentumot, konzultációt, a számvőszék jelentést, és idézem, azt mondták, elképesztő inko- inkompetencia ez, szinte már őrültség, az elnök megszakítja. Well, Elnézést, félbe kell szakítanom, értem. Itt egy ítéletről van szó, aminek mi nem tudunk érvényt szerezni, hiszen mi nem vagyunk bírósági ítéletek végrehajtó szerve, tehát még egyszer ismétlem, hogy intézményként, amelyhez egy polgár kéréssel fordult, az írhatóságokhoz tudunk fordulni, kiemeljük azt, amit most ön az imént felolvasott, annak érdekében, hogy felhívjuk az írhatóságok figyelmét arra, hogy más megatartást kellene tanúsítaniuk, de nincs hatáskörünk az írhatóságokkal szemben eljárni. Ez tehát a téma. Tehát bizonyosan nem hanyagoljuk el ezt a témát, tehát lezárjuk a petíciót, de levelet küldünk az írhatóságnak. Ez azt jelenti, hogy megkerestük az írhatóságokat, hogy intézményi szinten vállalják a felelősségüket ebben a témában. amit tehát azonban le kell zárnunk, hiszen nem rendelkezünk formális eszközökkel, amelyeket ebben az ügyben használhatnánk. Köszönöm. Most pedig át áttérünk napirendünk utolsó pontjára, amely a Bulgáriába tett tényfeltáró látogatás, mivel a 8-as napi pontban szereplő petíciót nem tudjuk tárgyalni lévén, hogy a petíciót benyújtó nincs jelen, valamint az Európai Bizottság képviselője sem. Azonnal áttérünk tehát a 11-es napi rendi pontra, és megadom a szót Ókán kollégának. Éppen éppen megkértek a kollégák, hogy el tudjuk ezt halasztani holnapra, és én valójában ehhez hozzá is járultam. De egy jelentés, ami elmondja, hogy mi történt. Sajnos, sajnos egy másik mikrofon még be van kapcsolva, így ketten beszélnek egyszerre. Yeah, okay, <clears throat> but I will, uh, uh, uh, the report, uh, the draft report as I... Nos, tehát van egy jelentés tervezet, amit a titkárságtól kaptunk. Jó anyagnak tartom, és örülök is neki. Egy picit szeretném felerősíteni ezt az anyagot, mert olyan riasztó jelenségeket is láttunk, amit amit jobban ki kellene emelni, ugyanis előfordult többször is, hogy az ingatlan vállalkozó demonstrációt rendezett számunkra, és ebben a hatóságok is részt vettek. Ugyanez volt a helyzet akkor, amikor az Európai Bizottság meglátogatta a Bulgáriát, és én azt gondolom, hogy ez egy elég komoly ügy. E, itt a Natura 2000-ről van szó, és itt a hivatalból ott járt kollégáktól, illetve a többi delegációs taktól szeretnék még további inputot kérni, mielőtt a jelentést elkészítjük. Sajnos eddig nem tudtam annyira odafigyelni erre az ügyre, mert Dániában most eh, zajlottak a választások, és szinte teljes munkaidőmet arra kellett szánnom a Dán választásokra. Ezért elnézésüket kérem. Remélem, hogy eh, folytatni tudjuk a munkát. nagyon jól sikerült látogatásról van szó, és tényleg nagyon kemény dolgokat láttunk, ezekre reagálnunk eh, kell. Nagyon szép jelentést készített a titkárság, nagyon munkás anyag, eh, de azt gondolom, hogy nem pont erről szólt a látogatás, mert ennél azért többet és mást láttunk. Köszönöm. Én is szeretnék köszönetet mondani Auken asszony, az Auken asszony által végzett kiváló munkáért, mert a jelentés valóban megmutatja, hogy mit láttunk, mit tapasztaltunk Bulgáriában. To my colleague, uh, my Bulgarian colleagues, and mostly now to Madame Nedelcheva. Főként Nedelcheva asszonynak köszönöm, hogy uh, a küldöttség tagjaként velünk ellátogatott, végig kísért bennünket, bulgári látogatásunk elejétől a végéig. Auken asszony által elmondott véleményt osztom, mi szerint egyes események, mondjuk tüntetések, spontán, de jól szervezett tüntes, tüntetések a projektek mellett elkerülendőek a jövőben, bármi áron, bármilyen helyzetben, mert mint a régi szovjet időkben arra emlékeztet, nem szabad, ez nem szabad, hogy megismétlődjön. The delivery of the... A környezetvédelmi miniszter pozitív beszámolót tartott, de az elmondottak gyakorlatba való átütetése a helyi szinten, hát még igen, csak sok kívánivalót hagy maga után. Óriási vákumot érzek a központi állami szint és a helyi gyakorlati szint között. Közte bármi történhet. És meg is történik, ami káros a környezetre, ami káros a az uniós és tagállami törvényeknek és szabályoknak. Ez számomra bennem déjà vu érzést kelt, hiszen ugyanezt már megéltük Romániában, majd holnap beszélünk erről Románia apropóján. Harmadsorban alapvető fontosságúnak érzem a Petíciós Bizottság és az Európai Bizottság részéről is, és ezen a ponton. Ezen a ponton az Európai Bizottság figyelmét is felhívom arra, hogy milyen fontos szorosan figyelemmel követni a bulgáriai események alakulását három fő fontos esetben, a Suhodol projekt, a szemétlerakó esetében, amely már végrehajtás alatt áll, de fontos azt megtekinteni, figyelmek követni, hogy hogyan hajtják ezt végre, az Európai Uniót hogyan vonják be az intézményi párbeszédbe a helyi szervek, mert ez mind a városháza, mind a fő városban érők előnyeit szolgálná. A Brilla hegységben különböző forrásokból hallottuk, hogy minden szép és jó, mindennel meg vannak elégedve, ugyanakkor a hegyekben pont az ellenkezőjét tapasztaltuk ennek. Éppen ezért az Európai Bizottságot felszólítom arra, hogy végre hagyják el az irodájukat, és dugják ki az órukat a valóságba is, a legalább a legkényesebb esetekben saját szemükkel is vizsgálják meg a helyzetet hiszen az Európai Unióból petíció benyújtóinak százai, ezrei hivatkoznak ezekre a kérdésekre. Ha a bizottság nem tesz semmit, akkor Bukarestből, Szófiából eh, szép szavakkal eh, kommunikálnak Európa felé, de a valóságot ezek nem fedik. Jutova asszony eh, pótagja, vagy hivatalból tagja volt a ködöttségnek, Fontos, hogy a bolgár közvélemény figyelmét is felhívjuk a környezetvédelmi problémákra. És eh, azt, hogy mennyire fontos, hogy megfelelően kezeljék ezeket az eseteket, illetve hogy hangsúlyozzák a szuhodoli eh, szemétlerakó fontosságát a bolgár szervek és a bolgár eh, polgárok számára. Még egyszer köszönöm, és köszönöm Auken asszony eh, kiváló kiegyensúlyozott jelentését. Grazie, la collega Nedelcseva. Köszönöm, Nedelcseva kolléga következik. Благодаря ви, госпожо председател. Аз също бих искала най-напред да благодаря на госпожа Окен за изключително добре свършената работа. Намирам доклада за изчерпателен и в по-голям... Köszönöm. Én is szeretném megköszönni ezt a nagyszerű munkát. objektív tényeken alapul ez a jelentés, ezt láttuk valóban, és örülök, hogy találkoztunk a, ott az emberekkel. Két tisztázó jellegű megjegyzésem van. Amikor petíciókról beszélünk, azt mondjuk, hogy hányan használják ezt a Novkát. Nyáron, csak nyáron használják napi 3000-en, tehát ez csak a turista szezonban igaz. Ez egy kis tisztázó jellegű megjegyzés volt. A másik pedig az az, hogy a nagyszabású infrastruktúrális projektek Eh, hoz útmutatót írjon az Európai Bizottság. Nos, vannak már ilyen útmutatók, illetve útmutatások, de ezeket nem tartják figyelembe. Az is igaz, hogy a petíciókra általában párbeszéden keresztül találunk megoldást, és mindkét félnek közelítenie kell a polgárvalóságot is ennek megfelelően kell figyelembe vennünk. Sajnálatos módon nem történik kezdeményezés a párbeszédre a hatóságok részéről, ugyanakkor a helyi közösségek sem feltétlenül köz párbeszédet szeretnének kialakítani. Támogatom Auken asszony ajánlásait, mert a párbeszéd eredményeit a projektmenedzserek és a helyi közösségek is megfelelően fel tudják használni. Jó lenne, hogyha a szakbizottságban megfelelőbben tudnánk monitorozni a petíciókat. Tehát a bolgár lakosok se higgyék azt, hogy ez a bizottság egyes petíciókat fontosabbnak tart, mint más petíciókat. Nyilvánvaló, eh, hogy eh, sok petíciót politikai célból is fel lehet használni. Nekünk, petíciós bizottságnak ebben a csapdába nem szabad beleesnünk. A petíciós bizottság tegyen olyan ajánlást, amelynek értelmében a bizottság monitorozza a petíciók kapcsán született ajánlások végrehajtását. Köszönöm mindenkinek a munkát még egyszer, és hálás vagyok azért, hogy a petíciós bizottság el tudta kerülni azt, hogy politikai célból kihasználják ezt az ügyet. Köszönöm még egyszer a professzionalizmus, nagy öröm volt önökkel együttműködni. Csak röviden köszönöm a kollégáknak a felszólalást, vagy a megszólalást. Sürgősen be fogok nyújtani módosítókat, és kérem önöket is. Hadd említsek egy dolgot, ami például később jutott a tudomásomra amikor megnéztük a szélturbinákat, szélturbinákat e, és e, ugye ezt a madárvédelmi emberek e, kérték, hogy ezt nézzük meg. Ez majdnem olyan volt, mint hogyha a dánok lobbiztak volna az ipar mellett annak érdekében, hogy a hatóságok elvonják ennek a területnek a védettségi státuszát, vagy azt degradálják. Én hallottam ilyen ügyről Lengyelországban is. A mi nagykövetségeink ezért lobbiznak, hogy a turbinákat meg tudják venni. Persze jó dolog új iparágakat támogatni, de ha azok aztán lobbizásra használják fel a lehetőségeiket, és láttunk ilyen eseteket a Dán nagykövetség Lengyelországban, de a brit, a német és a francia is részt vesz ilyen jellegű lobbizásban, és aztán felmerült bennem a kérdés, hogy nem ugyanerről volt szó Bulgáriában is. Természetesen tudom, hogy idén nem tudjuk lezárni ezt a jelentést, de mindenképpen meg kell vizsgálnunk azt, hogy hány esetben fizetett eszközei a nagykövetségek hazájuk egyes ipari szereplőinek. Igen, tehát rosszabb a helyzet, mint gondoltuk, és ezért akarom ezt a jelentést erősebbé tenni. Köszönöm, Augen kolléga, az volt tehát az első lépés, aztán itt jönnek még a módosítók, hogy valamennyi kolléga részt vegyen ebben a munkában, kiegészítsük azt, és örömmel fogadom Nedel Csaba kolléga felhívását. Azt hiszem, hogy Bosztin kolléga is azt fogalmazta meg más formában, hogy egyre inkább az a szerepünk legyen, amely megillet minket. Mi közvetítők vagyunk, nem pedig részes felek. Nekünk csak közvetítést kell megpróbálnunk, különösen amikor ezeket a missziókat teljesítjük, akkor nem a sajtóhoz kell fordulnunk, hanem azért kell a helyszíre látogatnunk, hogy jobban megértsük a hozzánk benyújtott petíciókat. Köszönöm, itt lezárom a szakbizottság munkáját, és azonnal meg is nyitom, ha megengedik, a koordinátorok ülését.